Nos, szeretném elmondani, hogy a bizottság ezen javaslata, ez a rendelet tervezet összhangban van az Unió azon programjával, amely 2020-ig terjed a környezetvédelemre vonatkozóan, melynek mottója az, hogy jobban éljünk jobban a földgolyón. És összhangban van a Tiszta Levegőt Európának programmal úgy szintén. Most a javaslat konkrét részleteire kitérve ki kell emelnünk, hogy Európában több mint 140 olyan tüzelőberendezés működik, amelyek közepes tüzelőberendezésnek minősülnek. Ezek névleges teljesítménye 1, 1 és 50 megawatt között van különböző technikákra használják ezeket a berendezéseket, például energiatermelésre, vagy akár a lakások fűtésére. Hőt is termelnek ipari folyamatok céljaira. Ezek a berendezések fontos szennyező berendezések nitrogéndioxidot, kéndioxidot és finom port bocsájtanak ki. Jelenleg az EU-ban léteznek olyan rendeletek, amelyek a kis tüzelőberendezésekre vonatkoznak, melyek teljesítménye 1 megawatt alatti. Itt van a 125 per 2009-es irányelv, amely ezekre vonatkozik, aztán van egy másik irányelv, amely a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozik. Ezeket ugyanis a 2010-es 75-ös irányelv szabályozza. Ez az ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv. Azon kibocsátások, amelyek a közepes tüzelőberendezésekből származnak, jelenleg nem képezik szabályozást tárgyát a közösségi jogban, és ezen oknál fogva az Európai Bizottság egy fontos jogi hiányosságot állapít meg. A 2014-es javaslatában az Európai Bizottság egy olyan javaslattal él, amely hozzájárul a kibocsátások csökkentéséhez, különösen a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és a finompor részecskék kibocsátásához. Itt engedélyezett küszöbértékeket állapítanak meg a létező és az új közepes tüzelőberendezések kibocsátásaira vonatkozóan. Mindez kapcsolódik a közepes tüzelőberendezések nyilvántartásba vételéhez. a nyilvántartásba vételnek meg kell történnie a jogszabály átültetését követően. A jobb jogalkotási program keretében a jelentése megpróbálja elkerülni, hogy átfedések alakuljanak ki a jogszabályok között, illetve hogy túlzott administratív terhek képződjenek. A jogalkotási javaslat fő célt követve a szándékom az, hogy tartsuk meg az irányelv ambiciózus célkitűzéseit, világosabb keretet teremtve ugyanakkor a vállalkozások számára. Ez a jogszabály elsősorban a KKV-kat érinti majd, illetve a különböző kommunális vállalatokat, üzemeket, közüzemi vállalatokat. Egyes országokban az építőipari szövetkezeteket is érinti ez a jogszabály majd a jövőben. Egyes országokban a lakóépületek fűtését, hűtését ilyenfajta szövetkezetek látják el, amelyek majd az irányelv tárgyát képezhetik azt gondolom, hogy az általam javasolt módosítások hozzájárulnak majd ahhoz, hogy realistább legyen ez az irányelv, és hozzájáruljunk a levegő minőségének javításához az által. Azt is el tudjuk kerülni, hogy az indokolatlan administratív terheket el tudjuk kerülni az ilyen létes, ilyen berendezések kezelői számára, illetve a társadalom számára, mert ismétlem azon terhek, amelyek ebből az új jogszabályból adódnak majd, a polgárokat is érintik nem csupán a vállalatokat és a társadalmat. Milyen megoldásokat is javaslok itt ebben a jelentéstervezetben? Ahogyan említettem, a kettes cikket kell itt módosítani, a hatályt, hogy világosabb legyen, és hogy elkerüljük, hogy új rendelkezéseket fűzünk a már létező joganyaghoz. Itt gondolok a 2010-es ipari szennyezésről szóló irányelvre, a 75-ös irányelvre a 2010-es évből, és a más hatályos jogszabályokra ezen a területen hogy elkerüljük a túlzott költségeket, terheket a berendezések üzemeltetői számára, illetve a költséghatékonyság érdekében kiemelem, hogy a konzultációk során, melynek, melyek során ugye kialakult ez a jelentés tervezet, számos alkalommal vetettem fel azt a kérdést, hogy azok a költségek, amelyek a jelenlegi emissziós szintek végrehajtásából erednek, azok valóban indokoltak-e? és a költséghatékonyság elve alapján a kettes, illetve a hármas mellékletben ennek következtében módosítottuk a küszöbértékeket. Azt is javaslom olykor, hogy a különböző berendezések között tegyünk különbséget, ezek névleges teljesítménye alapján. Három kategóriát javaslok, az egyik az 1-től 5-ig terjedő, megawattig terjedő, a másik az 5-től 15 megawattig, majd pedig a harmadik kategória 15-től az 50 megawattig terjedő berendezéseket foglalja magában. Hogy az értelmezési hibákat elkerüljük, a hármas mellékletben javasoltam néhány módosítást az ötös és a, az ötös a volt négyes cikkhez. ami azokat a kérdéseket illeti, amelyek jelenleg még függőben vannak, és amelyekkel majd foglalkoznunk kell a jövőben mivel ugye itt a konzultáció még nem zárult le. Nos, nem foglalkozom valamennyi módosítással itt a jelentés tervezetben, melyeken gondolkodtam, mert egyes problémák a konzultáció során merültek fel, amikor a jelentés tervezet a benyújtásának határideje már lejárt. De egyes elemekről még a jövőben mindenképpen vitáznunk kell majd különösen a delegált jogi aktusok kérdése, ezek kiterjedése hatája, és aztán van még egy második szempont a beszámolási kötelezettséghez kapcsolódóan. Nos, az irányelvtervezettel kapcsolatos vélemények arra mutattak rá, hogy minden közösségi jogszabály nem csupán a környezetre vonatkozóak, noha most itt egy környezettel kapcsolatos jogszabályról beszélünk, a vállalkozókra a beszámolási kötelezettséget ró. Gyakran megtörténik, hogy ez a beszámolási kötelezettség ugyanazokra az adatokra vonatkozik, amelyeket különböző intézményekkel nek kell átadni. Tehát adatokat kell szolgáltatni az ellenőrzések lebonyolítása érdekében. Szerintem ez nem optimális megoldás sem a tagállamok, sem pedig az Európai Bizottság számára. A vállalkozók vetették fel, hogy mennyire terhes számukra ez a beszámolási kötelezettség. Felmerült tehát bennem a kérdés, hogy az irányelv kötelezettségeinek megfe való megfelelés érdekében lehetne a más irányelvek alapján történő adatszolgáltatást használni erre a célra is, de az derült ki a vizsgálódásaink során, hogy ez nem lehetséges sajnálatos módon. Ugyanakkor ezt a kérdést még nyitva kell hagynunk, és felül kell majd vizsgálnunk a különböző irányelveket, amelyek a kibocsátásokra vonatkoznak, és esetleg egy közös rendszert lehetne létrehozni az adatgyűjtés céljaira, hogy ezen beszámolási kötelezettségeknek meg lehessen felelni, és hogy ezen adatokat az érdekelt vállalkozóknak csupán egyetlen alkalommal kelljen benyújtaniuk. Aztán van egy másik probléma, amivel foglalkoztam, amíg ezen jelentést készítettem a kibocsátás csökkentési kötelezettséghez egyes esetekben az energiahatékonyság csökkenése társul. Nem létezik még elégséges elemzés, amely lehetővé tenné, hogy egy valós számítást végezzünk arra vonatkozóan, hogy valóban a kívánt hatást érjük-e el, amikor csökkentjük az elégetett mennyiséget, a kibocsátás csökkentéshez hát ugye sok esetben a tüzelőanyag mennyiségének csökkentésére van szükség, és itt még átérek egy másik elemre is, amely foglalkoztatott a munka során, A bizottság tervezetében a csúcsidőkre vonatkozó kalkulációk szerepelnek olyan létesítmények esetében, amelyek 700 órát működnek évente. A bizottsági javaslatában szerepelt ezen óra szám módosítása közepes tüzelőben rendezések esetében e, ezer órára akarták ezt módosítani egy öt éves időtartam alatt. Nos, ezek a közepes tüzelőberendezések Különösen az északi országokban működnek, ahol hidegebb a tél. Tehát ez a 700 óra, mint működési idő, a közepes tüzelőberendezések esetében az északi országokban nem elégséges a, az igények fedezéséhez. a tüzelőberendezések kérdése, melyek a szigeteken működnek, eh, az eléggé kedvező módon került rendezésre, és ez eh, a déli országokra érvényes, de egyes északi országokra is. Eh. Nos, a jelentés készítése során nehéz helyzet elé kerültem, ugyanis itt egy konfliktus van az energiahatékonyság között egyrésztről, a megújuló energiák alkalmazásának ösztönzése között, illetve a finom porkibocsátás között. Egyes esetekben ugyanis különösen az Európai Unió északi tagállamaiban a kiigazítási költségek olyan tüzelőberendezések esetében, amelyek ezen új rendelkezéseknek megfelelnének, különösen a finompor kibocsátás tekintetében nagyon magas lenne, tehát egész egyszerűen nem érné meg a beruházás, hiszen ezen országokban különösen ö, fát használnak tüzelőanyagként az ilyen tüzelőberendezésekben. A biomasszához hasonlóan ezt az ügyet még, ö, még ö, elemezhetjük a jövőben, nem kell most még lezárnunk az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Tisztelt kérdések! Tisztelt kollégák, számítok a jó együttműködésre önökkel, voltak már jelzések az elny nyílkjelentéstevők részéről, mert kaptam tőlük előképzeléseket. Szeretném meghallgatni az elnyékjelentéstevők gondolatait, ötleteit, és várom ezeket a többi kollégától is. Részemről megpróbálok majd egy végleges jelentéstervezetet kialakítani, amely a lehető legjobb lesz valamennyünk szemére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor az árnyék előadó fogjuk meghallgatni. Kérjük, hogy röviden foglalja össze a mondani valóját, mert 11-kor érkezik a biztos, és vele fogunk ezt eszmecserét folytatni. Palucsi úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr most egy fontos jogszabályról vitázunk, amely végre megszüntet egy joghézagot. Itt 150 ezer vállalat van érintve, ahogyan ez elhangzott. Nos, itt az ENVI szakbizottságban nem is kell kitérnem a szennyezőzési adatok súlyosságára. Valamennyien tudjuk, hogy a szennyezés a fő halálozási ok, az időelőtti halálozási ok, Tudjuk, hogy az ezen okból elhatár, halálozatok száma tízszerese, mint a közúti balesetekben elhunytak száma. Tudjuk, hogy ez milyen kihatással jár a polgárok egészségére. Tudjuk, hogy mennyit fizetnek az egészségügyi rendszerek ezen betegségek okán, amelyek a szennyezésből erednek. Tehát nem lehet nem ambiciózusan megközelíteni azt a kérdést, amikor vizsgáljuk a bizottsági javaslatát. Nos, bizonyosan nem akarjuk megnehezíteni a vállalataink életét. Tudjuk, hogy a légszennyezés nem csupán az ipari kibocsátásokból, hanem a lakosság fűtéséből, a közlekedésből is ered, és azt várjuk, hogy a bizottság ambíciózus javaslatokkal áll elő ezen másik két elem kezelés érdekében is. Tehát jó ez a javaslat, ennek a megközelítése, ez fokozatos, ugyanakkor azt sem szabad, hogy ne legyen hatékony ennek következtében a tüzelőberendezések működése. Egy bátor megközelítésre van szükség a tanácssal szemben, amely véleményem szerint meggyengíti a bizottság álláspontját, javaslatát. Nos, a tanács álláspontja nem tűnik megfelelő pontnak számomra ahhoz, hogy elfogadható kompromisszumot tudjunk kialakítani. Most nézzük az érdemi kérdéseket, a tüzelőbendezések dimenziója. Nos, itt van egy fokozatosság ezek kategorizás esetében az 1 és 5 megawatt közötti berendezések, amelyek 80%-et fedik le az összes ilyen berendezésnek. Nos, ezek közvetlenül vagy közvetetten 35%-áért, tehát több mint egyharmadáért felelősek az összes szennyezésnek. Nézzük az érdemi kérdéseket. A nyilvántartási rendszer, engedélyezési rendszer megválasztása esetében egyes tagállamokban már vannak rendszerek, amelyek a helyi hatóságokra vannak bízva, és egyes esetekben nagyon komolyak ezek a rendszerek. Tehát elhibázott lenne ezen munk értékek megszüntetése, tehát jó lenne, hogyha a tagállamok maguk határozhatnák meg, hogy milyen nyilvántartási és engedélyezési rendszert alkalmaznak. A különböző jogszabályok átültetését illetően szeretném megjegyezni, hogy egyetértek azzal a megközelítéssel, amit az ITRA szakbizottság jelentéstevője vetett fel, mely szerint a berendezések esetében a kettős szabályzást el kell kerülni. Nos, itt véleményem szerint inkább azt a javaslatot kellene előnyben részesíteni, amelyet a bizottság nyújtott be e tekintetben, egyszerűsíteni kell a javasolt kivételek listáját. A nyilvántartási engedélyezési határidőket illetően itt a 2025-ös határidő és 2030-as határidő merült fel, ezen utóbbi határidő az 5 megawatt feletti tüzelőberendezésekre vonatkozik. Szerintem ez egy gyenge megközelítés. A bizottság 13 hónapot javasol mindössze, tehát nem 10, illetve 15 évet, de azt hiszem, hogy ez nagyon nagy költségekkel jár ez a 13 hónapos határidő. A kettes mellékletet illetően a bizottság szerint 2025-től kellene alkalmazni ezeket a jogszabályokat, illetve 2030-tól, attól függően, hogy az adatüzelő berendezés 5 megawatt alatti vagy feletti teljesítményen rendelkezik. És itt egy hosszú lista szerepel a kivételeket illetően, a jelentéstevő körülbelül ugyanezen az irányvonalon egy alatti egy és öt, illetve 15 és 50 közötti tüzelőberend, teljesítményű tüzelőberendezésekre kategor osztja ezeket a berendezéseket. Nos, szerintem minimálisra kell csökkenteni a kivételek számát, és a bizottság által javasolt határidők szerintünk a maximális határidőket jelentik, akár túl gyengék is. Nos, én megértem, ahogyan elhangzott azt a kifogást, mely szerint a légszennyezés nem csupán az ipari kibocsátások eredménye, de mindenképpen hiba lenne a hármas melléklet teljes mértékben való megszüntetése, hiszen azt jelenteni ez, hogy szemet hunyunk ilyenfajta helyzetek előtt, amelyek nagyon sősen károsítják városaink levegő minőségét. Nos, vannak itt olyan rendelkezések, amelyeket még meg kell erősíteni. Ugye itt van a szigetek, az ultraperiferiális területek helyzete, a biomassa alkalmazása, aztán az óraszám, amiről itt az imént szó esett, illetve a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos problémák. Nos, itt olyan javaslatokat kell benyújtani, melyek széles körben egyetértésre találnak. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslatát még meg kell erősíteni, és nem kell itt olyan létesítő bere, tüzelőberendezésekre korlátozni ezeket, amelyek esetében a szennyezés valóban kiugróan magas. Nos, a nyilvántartás és engedélyezési folyamat során, illetve a tüzelőberendezések életciklusa során végig ellenőrizni kell ezek kibocsátását. Most Vitnyeszka kollégának adok szót. Okay. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Először is Zsibódnak szeretném megköszönni a tervezetet. Decemberben volt már erről egy eszmeserénk, és kiemeltük, hogy az arányosság a fő probléma, a költségek, a vállalkozásokra adott költségek és az egyének költségei között, ahhoz ezt kell megoldani ahhoz, hogy el lehessen fogadni az irányelvet. Három alproblémára bontható az le a különböző kapacitások közötti különbségtétel, az ID-re való szemlélet és a normák szorosabbá, szigorúbbá tétele. Örülök, hogy az előadó megpróbálja az arányosság problémáját megoldani a bizottsági javaslatban valamennyi területen. Ugye 1-től 5-ig, 5-től 15-ig és 15-től 50 megawattig terjednek azok a teljesítmény kategóriák, ahova besorolják az erőműveket, és ettől függ a szabály, hogy mi vonatkozik rájuk. A kisebb erőműveknek bizonyos könnyebbséget kell élvezniük. Nagyon különböző a technológia, amit használnak, a levegőszennyezést korlátozó technológia is, és a hatékonysági struktúra, költségstruktúra is más. Tehát előadótól azt várom, hogy az átfedésben levő jogalkotást próbálja elkerülni, szigorúbb normákat vezessen be azokon a területeken, ahol eddig minőségi problémák volt, és egy kicsit én még tovább is mennék, mint az előadó. Ezek a normák egyelőre nem lesznek kötelezőek a tagállamokra. A tagállamok döntenek arról, hogy igazodnak-e hozzájuk, de a tagállamok bármikor bevezetnek szigorúbb normákat, ha úgy gondolják, hogy ez szükséges. A függelék tehát nem kötelező ajánlási jellegű normákat fog tartalmazni. Ez egy önellentmondás. Szerintem ezt a függeléket törölni kéne. Az, hogy hogyan akarunk jobb levegőminőséget, annak nagyon sok módja lehet. És ebben a konkrét esetben nagyon oda kell figyelni, mert főleg a költségvonalon komoly hatása lehet annak, amit mondunk a polgárokra. A közepes méretű üzemekben, amelyek főleg ugye a helyi fűtőrendszereket szolgálják ki, nagyon elterjedtek hazámban, illetve az ennél kisebb erőművek is. Tehát országunként más a kis, nagy és közepes erőművek aránya, a fűtőművek aránya. Van olyan ország, ahol ez nem olyan nagy gond, más országokban igen súlyos gond. A fűtési infrastruktúra nagyon sok infrastruktúrális beruházást igényelne sok helyütt, elavult szinte mindenhol és a túl merev normák ö, könnyen azt okozhatják, hogy az ágazat hirtelen elveszti profitabilitását, és összeomlanak alrendszerek, és nem lesznek érdekeltek például az alternatív energiákra való átállásban, az alacsony kibocsátás ösztönzésében sem. Tehát úgy kell a középes méretű fűtőművekre az irányelvet megalkotni, hogy az figyelemmel legyen erre az esetőségre is. A normákat realisztikusan kell megalkotni. Ahhoz, hogy ez persze lehetséges legyen, szerintem szükség van azokra a módosítókra, amelyeket én fogok benyújtani, pont azért, hogy mind a polgárokat, mind a levegő minőségét egyaránt szolgálja az irányai. Köszönöm elnök úr a szót, és köszönöm az előadónak is a kiváló munkát, a szöveget. Röviden, a bizottsági javaslat nem olyan rossz, mint ahogy az előadó azt beállítja, bár vannak vele gyakorlati problémák, amelyeken most a tanács dolgozik tudtommal, például a kivételek megalkotása, hogy az offshore platformokon működő fűtőüzemek kérdése, illetve a kettős szabályozás az ipari egységekre vonatkozó rendelet. Jó az iránya a gondolkodásnak, de szerintem az előadó túlzott elvárásokat vázol föl. Az MCP alapján lehet a kivételeket megalkotni. Egyébként csak két olyan erőmű van, amely egyébként nem felel meg ennek. Jó azt látni, hogy az előadó sok mindent átvett a tanács javaslataiból, ettől a rendelet úgy tűnik, hogy végrehajthatóbb és kompromisszumosabb lesz. De nem látom be, hogy miért van szükség olyan sok változtatásra a függelékekben. Nem eléggé világosak az érvei számomra. Az Európai Bizottság nagyon sokat dolgozott a hatástanulmányok elkészítésén, ezek számok megalkotásán, és nem indokolt szerintem ezeknek a törlése. Ha egyes tagállamokban vannak egyedi problémák, azt meg kell beszélni, <clears throat> és de általában véve kivenni a függelékeket a szövegből, az egy kicsit túlzó elképzelés konkrét példát is mondanék. Például Hollandiában a kibocsátás értékek jóval alatta vannak az MCP által javasoltaknak. Tehát számunkra, vagy Hollandiának ez nem gond. Tehát az alacsonyan függő gyümölcsöket le kell venni. Ugye 80%-a az MCP-knek vízforralókból adódik. 98 óta van Hollandiában nemzeti rendelet szabály arra vonatkozóan, hogy a vízforralóknak meg kell felel, felelni ezeknek a normáknak, amit most javasol csak a bizottság. Tehát mi már tizenvalahány éve megfelelünk ennek, vagy 20 éve. Az előttem szólóra is szeretnék reflektálni, ugyanakkor a működési órák tekintetében a bizottsági és javaslatokra és a tanácsi kivételekre vonatkozóan is van elképzelésem. Itt a tanács ezer órát javasol. Szerintem mindez attól függ, hogy hogyan működtetik ezeket az üzemeket, szerintem specifikálni kéne. Az 500 órához ragaszkodnék én az északi skandináv országok vonatkozásában. Ami a hatályt illeti, az 5-től 15 megawattig terjedő méretű üzemek esetében nem látom be, hogy ezeket miért kell külön kezelni. Nagyon, nagyon magas a költsége az 1-5 megawattos energiatermelésnek, és 5 megawatt fölött kezd olcsóbbá válni az energiatermelés, tehát nem tudom, hogy miért kell új kategóriát alkotni az 5 és 15 megawattosokra. A bizottsági javaslat szerintem tehát alapvetően kiegyensúlyozott, költséghatékony, elfogadható, és egyenlő esélyeket ad a versenyben résztvevőknek, tehát ez kell, hogy legyen a kiindulási alapunk. Egyes tagállamokban nagyon sok minden lehetséges, és volt már eddig is lehetséges. Szeretném, hogyha a bizottság meglátogatná Hollandiában azt a sörfőzdét, amely a 60-as, 70-es években épült vízforralókkal működik, és mégis 70 mg-nál kisebb a nitrogén oxid kibocsátása, tehát meg lehet ezt oldani. Van erre jó példa, ha kívánják, nézzék meg. Köszönöm. Very much, and now, Madame... Köszönöm. Ciudadano, eh, que creo que tiene que ser la prioridad. A polgárok egészségéből kiindulva kell elkezdenünk a gondolkodást, hiszen ez kell, hogy legyen a prioritás, ahogyan már elhangzott a levegő rossz minősége. 400 ezer halálozáshoz vezet évente Európában, és ami Andalúziát illeti, a lakosság több mint 90 a olyan levegőt lélegez be, amely esetében a légszennyezettségi szint a WHO által elfogadhatónak minősített szinteket meghaladja. Nos, Európa úgy tűnik, hogy semmiféle intézkedés nem foganatosít ennek leküzdésére, a tüzelőberendezések nyilvántartásba vétele sok helyen nem létezik, vagy egész egyszerűen nem hatékony, mert hiányzik a politikai szendék, és a polgárok szemére a szolgáltatott információ nem megfelelő tekintetbe véve ezen probléma súlyosságát. Tehát figyelnünk kell arra, hogy a tagállamok hogyan kezelik ezt a problémát, és figyelnünk kell arra, hogy ezen európai jogszabályokat alkalmazzák is. Nos, a jelentéstevő szerintem egyes pontokban éppen az ellenkezőt teszi, mint amit mond. Tehát amikor azt mondja, hogy egyensúlyt keres az egészségügyi szempontok között, illetve a versenyképesség, valamint a vállalatok igényei között. Nos, nagyon sok itt a mentesítés, amely egy kevésbé ambiciózusabb politikai álláspontot jelent, és ez az ilyenfajta tüzelőberendezések működtetői számára jelent előnyt. Itt akár a szigeteken működő létesítményekről van szó, akár a KKV-k szempontjairól. Nos, a mi frakciónk álláspontja szerint nem a legkisebb közös nevezőt kell itt alapul vennünk, hanem a környezethez, illetve az egészséghez kötődő problémákat kell kezelnünk. A szennyezés problémáját annak eredeténél kell kezelnünk, azaz, hogy azon vállalatoknak kell fizetniük, amelyek ezen szennyezőanyagokat kibocsátják. A minimál értékek már így is túlságosan gyengék, és azok küszöbértékek alatt vannak, mint amelyeket egyes tagállamok előírnak saját jogszabályaikban. A Hollandia példája például világos a tekintetben. Technológiai javulásra van szükség, és ellenőrizni kell ezen tüzelőberendezések működését, hogy a kéndioxid kibocsátást csökkenteni lehessen. 50%-os csökkenthetjük ezt az EU-ban a jogszabály javasolja itt a létező tüzelőberendezések korszerűsítését, mégpedig 2025-ig ez további 10 éves késedelmet jelentene. A minimális küszöbértékek bevezetése a jogszabály értelmében túlságosan, nagyon, túlságosan későn történne meg. Nem várhatjuk meg ezt a 2025-ös határidőt. A jelenlegi rendszer már csökkenti az üvegház hatású gázok csökkentését, de láthatjuk, hogy a ö, széndiokszid tonánkénti ára már így is nagyon-nagyon alacsony, tehát nem várhatunk tovább. Itt egy 13 ö, 13 hónapos határidő szerepel a bizottság javaslatában, mi ezt is módosítani óhajtjuk. Aztán a például az andalúziai hatóságoknak üzenjük azt, hogy végezzenek tanulmányokat, elemzéseket, hogy ezen jobban végrehajthatóvá váljon. Shorter because... Próbálok röviden szólni. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, és ahogyan elmondtam, a zöldek frakciója valóban támogatja ezt a jogszabályt a bizottság által javasolt formában, sőt, még tovább is szeretnénk menni, ami a levegővédelmét illeti, mert ahogyan elhangzott, ez egy olyan irányelv, amely a közepes tüzelőberendezésekkel foglalkozik, ugyanakkor a közegészségügyet is érinti, hogyha megnézzük, hogy milyen kihatásokkal jár mindez az egészségünkre. Ugye itt 400 ezer halálesetről esett szó évente Európában ezen szennyezésokkel, tehát uh, itt akár a Dohány nyal, vagy akár a közúti közlekedési balesetekkel származó, származó halálesetekkel is uh, összevethetjük ezt a számot. Nos, ami a kivételeket illeti, majd hogy nem nem azt mondhatjuk, hogy egy üres tojáshé már ez az irányelv. Amikor megnézzük a 11-es módosítót, láthatjuk, hogy itt az offshore litesítményeket kiveszi, vagy a hidrogén termelő beredezéseket, vagy a vegyiparban működő tüzelőberedéseket szintén teljesen kiveszi a hatály alól, vagy akár a nagyon sok egyéb típusú tüzelőberendezést, és aztán még a maximum az, hogy a közepes tüzelőberendezések, amelyek a Kanári-szigeteken működnek, vagy a Madeiren, vagy a Franciaország tengeren túli területén, azok mind kivé, kivételre kerülnek, hát akkor a végén hova is jutunk el. Nos, én nem értem, hogy ez a tanácsálláspontja, akkor a tagállamok gyakorlatilag ö, Nos, én francia vagyok, persze tudom, hogy védeni kell a francia megyéket, vagy tegelrendülő területeket, de hát akkor egyáltalán lesznek-e olyan tüzelőberendezések, amelyek a jogszabályt betartják? Én a kivételek ellen vagyok teljes mértékben, és azt szeretném, hogyha ugye innovációt akarunk, és arra akarjuk ösztönözni az ipart, hogy olyan berendezéseket készítsenek, amelyek kevésbé szennyezőek, hát akkor igenis, hogy mindenhol be kell vezetnünk ezt a jogszabályt. Tehát nem szabad, hogy legyenek mindenféle kibúvók, tehát én nem akarom követni a tanácsot e tekintetben, ami a küszöbértékeket illeti. A küszöbértékek módosítása fontos a kéndioxid és a nitrogéndioxid esetében is. Én támogatom a bizottság javaslatát e tekintetben, tehát növelni kell a küszöbértékeket. És miért akarják a 15-öt bevezetni a bizottság 1-től 5-ig, illetve 5-től 50-ig terjedő kategóriákat javasolt? Most miért kell ezt a 15-ös kategóriát bevezetni középre? 1-től 5-ig, és 5-től 50-ig, 5-től 50 abban benne vannak a nagy létesítmények. Aztán itt van ugye a beszámolási kötelezettség és a költséghatékonyság, csak egy példa, jelentéstevő úr. Itt vannak a biomassa létesítmények, amelyek elektromos áramot termelnek, de itt rengeteg fát kell használni, és ugye itt még nem is rekuperálják a termelt hőt, tehát itt 5 és 50 közötti teljesítményekről, teljesítményű létesítményekről van szó. Egyesek vannak olyan létesítmények is, amelyek fát használnak, de aztán a hőt azt újra hasznosítják, újra visszavezetik a rendszerbe. Más esetekben a hő az egyszerűen kimegy a légkörbe, és az szerintem elfogadhatatlan. Tehát ezt a szöveget igenis, hogy javítani kell még, és a zöldek álláspontját figyelembe véve tovább kell lépni, kevesebb kivételre van szükség, hiszen egy üres kagylóhé marad ez az egész jogszabály, és így nem használ majd a közegészségnek. Köszönöm. A speech for the group, Mr. Pedicini. Köszönöm, elnök úr. Volto fino ad ora. Most köszönetet mondok a jelentéstevőnek ezért a jelentést tervezetért, és a Juncker bizottság munkaprogramjának bizonytalansága okán is nagy dolog volt ez. Nos, egyetértünk azzal, amit a zöldek elmondtak, a, például a Rivazi asszonyát elmondtak, a, nagyon sok itt a kivétel ugyanis. Nos, szerint Szerintem itt nem a 125-ös irányelvről, illetve a 75-ös ipari kibocsátási irányelvről van szó, hanem itt a kibocsátási határértekeket kell harmonizálni, és ösztönözni kell a kutatást, növelve a vállalkozások versenyképességét, és a legjobb technológiák piacra jutását kell támogatni, úgyhogy a környezetvédelmi sztenderdeket is tiszteletben tartják, és a jobb levegő minőségfeltételei létrejönnek. Adhok pénzügyi megoldásokra van szükség, megfelelő megtakarításokra. Nos, ugye itt a monitorozás, az audit tevékenységek állandóságára van szükség, és tridimensionális mérőműszerekre van szükség ezen ellenőrzésekhez a közvéleményt is tájékoztatni kell az Árhuszi Egyezmény értelmében, és a 24-es cikk értelmében az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben. Így módon lehet 2030-ig hatékonyan csökkenteni a kibocsátásokat, és elérni az EU hosszú távú céljait, hogy a tiszta és biztonságos minőségű levegőt garantálni lehessen egészen a KKV-któl kiindulva. De nem maradjon beteljesületlen ez a javaslat, a mikro három generációs létesítményre is ki kell terjeszteni ezt az irányelvet. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Azt hiszem, az egyik fele ennek a csomagnak, az árnyék előadó ami a nemzeti kibocsátási plafont illeti. Ez fontos dolog, hogy lássam, hogy mit is kívánok itt tenni. Egy kicsit csalódott vagyok. Teljesen egyetértek a úrról abban, amit mond, that are using solid biomass, especially in the forest industry, like sawmills and other things like that. Because all of those... Ezeket a dolgokat ö, ö, költséghatékonysági szempontból kell ö, megvizsgálni. Nem sokára fogunk szavazni az erdő stratégiáról, és az erdők ugye nagyon hozzájárulnak a klíma céljainkhoz, ahhoz, amit akarunk, ezért azon kell lenni, hogy itt most ne alakítsunk egy olyan politikát, amely miatt a kis fűrésztelepeket például be kéne zárni, mert akkor ez több közlekedési igényt generál, és ez megint csak káros a környezetre. És a megkettőzés, az átfedés súlyos gond, az előadó beszélt erről, az egyes üzemek működés idejének korlátozatlansága. Az egyetlen olyan terület, ahol úgy gondolom, hogy még oda kell figyelnünk, ez a küszöbök, küszöbértékek, a partikulák, a részecskék vonatkozásában kialakítása. Ezeket a küszöbértékeket nagyon közelről meg kéne nézni, a már meglévő irányelvek tükrében, amelyekben már most is vannak kivételek a legjobb elérhető technológia vonatkozásában, hogyha például egy földrajzi területen ilyeneket lehetetlen létrehozni, vagy nem okoz gondot mondjuk a részecskék kikerülése környezetben, mert annyira riskán lakottak. Tehát ezt differenciáltabban kéne vizsgálni, és lehet itt úgy környezetsemleges vagy környezetbarát módon eljárni, hogy közben költséghatékonyak is vagyunk és olcsók. Köszönöm. Most Helen úrnak adom meg a szót, és arra kérem, hogy fogadj, fogja rövidre magát, mert mindjárt érkezik a biztos, sőt már itt is van. Olyan rövid és lassú leszek, amennyire csak lehet. Tehát mi támogatjuk az előadó elképzelését a tekintetben, hogy az 1-től 15 megawattig terjedő üzemek kategóriáját fenn kell tartani, és a háttérszennyezés vonatkozásában a tagállamokra kell bízni azt, hogy a hotspotokat hogyan kezelik. De fenntartásaink vannak a tekintetben, hogyha ha a most eh, javasolt modern eh, üzemek számára javasolt eh, elvárásokat elvárjuk a régi üzemektől is és a haszpatoktól is, hogy annak ugye milyen hatása lesz. A mi általunk kialakított benchmarkok szerintünk annyira adekváltak, amennyire csak lehetett. Tehát minden szempontot mérlegeltünk. Az innováció szempontjából sem szabad, hogy elveszen a motiváció, és azt sem szeretnénk, hogy a távokeleti vagy USA-beli versenytársakhoz képest az európaiak ne legyenek versenyképesek. Sajnálatosnak tartjuk ugyanakkor, hogy egyes rendelkezéseket, vagy hát javaslatokat erőteljesen gyengítettek, hiszen úgy alakítottuk ki őket, hogy a kis és középméretű vállalkozások is be tudják őket tartani, és hosszú távon biztonságot 2035-re, 50-re vonatkozóan adjon nekik. Ha ezeket gyengítjük, akkor ennek a következménye az lesz, és önök is majd rákérdeznek erre, hogy néhány év múlva e, majd olyan igény lesz, hogy ezeket újra tegyük szigorúbbá, és akkor a kiszámíthatóság e, viszont sérül a kámuk számára, a kis és középméretű vállalkozások, a KKV-k számára. Az, hogyha késleltetjük ezeknek a bevezetését, ez szerintünk gondokat okozna. A nek irányelv is úgy íródott, hogy 2030-ig hosszú távon vázolja föl a követendő célokat. Mi is ezt akartuk követni, sőt 2035-ig legalább meg akarjuk mondani, vagy hát ajánlani akarjuk a tagállamoknak, hogy mit kell elérni a levegő minőség vonatkozásában, hogy tervezhető legyen a folyamat. Ugye felmerültek a kibocsátási értékekkel kapcsolatban, a kettes függőrékkel kapcsolatban kérdések, kételyek. Er, ezeket hát a tanácsban is tárgyalták, különösen a kén vonatkozásában. Vannak olyan erőművek, ahol magas kén tartalmú fűtőanyagot használnak, és a módosítók, a tanácsban született módosítók összhangban vannak az önök előadója által felvetett javaslatokkal, de sajnos mind a kettő ugye gyengítenék a, a, azokat a javaslatokat, amiket tehát ők csak 2035-re írnák elő azt, amit mi 2020-as évekre már előírnánk. Ami a jogalkotás koherenciáját, konzisztenciáját illeti, tudatában vagyunk a problémának, látjuk, hogy vannak olyan például papíripari vagy finomítóipari ágazati vonatkozások, amelyekre oda kell figyelni, az ipari kibocsátás és az MCP irányelvekkel való összhang miatt, de ha módosítókat fogalmaznak meg, arra figyeljenek oda, hogy a nagy vállalkozások ne kapjanak kedvezményeket a kicsikhez, közepesekhez képest, erre mi magunk részéről odafigyeltünk. Elnök úr, ez a néhány megjegyzés, amit el szerettem volna mondani. Nem reagáltam mindenre, amit a bizottságtól kérdeztek. Ezekre szívesen visszatérek, ha újra szólít, vagy pedig, ha erre nincs idő, akkor bilaterálisan is megválaszoljuk őket. Az igazgató urat, pedig, igazgató asszony szeretném kimenteni, azért küldött engem, mert beteg. Köszönöm. Utolsó, utolsó utáni nagyon-nagyon rövid megjegyzés. Grips úr, az előadónk, akit hallgatunk, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégák, árnyék előadó társak. Szándékom semmiképpen nem volt az, hogy gyengítsem a jogalkotási javaslatot, az ottani értékeket. Ugyanakkor fontos rámutatni szerintem, hogy valamennyi javaslatnak van valamilyen indokoltsága, amit le is fektettünk dokumentumokban a munka során. Én szívesen tárgyalok persze ezekről, nyitott vagyok a vitára, de azt szeretném előre bocsátani, hogy a lakó épületekben, azokban, ahol sok lakás található, ahol központi fűtéssel fűtenek, lakóteleteken, ott mindenképpen el kellene kerülni a túl szigorú feltételek szabását a kis fűtőművek vonatkozásában, mert ha ezek túl szigorúak, akkor a központi fűtést nem fogja megérni, és akkor áttérnek az egyéni fűtésre ezekben a lakásokban, épületekben, és ez mindenképpen környezeti kár és logisztikai probléma. Ez sok tagállamban felmerül. Tehát bármennyire rossz a központi fűtés, maga a központi fűtés gondolata nagyon jó, és most nincs időm ezt kifejteni, és nem tudok reagálni minden felvetésre, hiszen megjött a biztosunk, úgyhogy csak köszönöm a konstruktív vitát, és akkor most befejezem. Elnök, akkor már csak az időpontokat kell elmondanom, a módosítók benyújtási határideje digitális aláírással március 5-e 12 óra. A módosítókat március ülésünkön fogjuk megvitatni, és az envi szavazás április 13-án, 14-én lesz ebben a témában. És most a hetedik napi rendi pont vonatkozásában azt kell mondanom, hogy ezt áttesszük délutára. Most azonban elkezdjük az eszmecserét biztosunkkal, Carmen Novella úrral, aki a halászati és tengerészeti politika felelőse. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött hozzánk. <clears throat> Még nem ismerjük ugyan a bizottság tervezett munkaprogramját ezen a területen, de azért vannak már elképzeléseink róla, és szeretnénk, hogyha ön specifikálná és pontosabban kifejteni, hogy a közeljövőben mit tekint a feladatának, mi az, amivel foglalkozni kíván, és utána pedig hát a képviselő, különböző frakció képviselői majd kérdéseket tehetnek majd föl önnek, amelyekre kérjük, hogy válaszoljon. Parancsoljon! Thank you, thank you Giovanni, thank you Mr. Chairman, and uh, a very good morning to all the Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok valamennyi képviselőnek. Örülök, hogy fogadtak a mai napon, hogy bemutathassam az idei prioritásainkat, és szélesebb kitékítést is nyújtsak a célokkal kapcsolatban. Egy nyílt és transzparens párbeszédet kívánok folytatni önökkel. A mandátumunk kezdete óta november 1 -e óta már többekkel találkoztam önökkel egyenként is, és az önök tanácsadása és szakértői véleménye igen fontos volt számomra. A mai véleménycsere, eszmecsere egy következő lépést jelent a közöttünk folyó párbeszédben a meghallgatásom során én is elköteleztem magam a hetedik környezetvédelmi program mellett. Eznek a menetrendje arra szolgál, hogy az erőforrás hatékony, alacsony szintű kibocsátású növekedést és innovációt segítsük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Európa természeti tőkéjét megőrizzük és biztosítsuk a polgáraink jóléte számára. A mai napon arra kívánok rámutatni, hogy a menetrend 2015-ös részét hogyan kívánjuk követni az Európai Bizottság szintjén. Azzal kezdem, hogy egy olyan témát vetek fel, amely az Európai Bizottság munkaprogramjában rendkívül vitatott volt, és sokan beszéltek már róla az elmúlt hetekben is. Itt a gazdasági körforgásra vonatkozó csomagról van szó. Tudom, hogy itt a szakbizottságban sokan ellenezték, hogy a hulladék felvizsgálatot visszavonjuk és hallottam, hogy szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy ambiciózusabb javaslatot készítünk még idén. Értem ezt a szkepticizmust, szkepszist, de igenis, én kitartok amellett, hogy a kötelezettségünket, az ígéretünket betartjuk elvárom, hogy hivatalosá tesszük a javaslat visszavonását a következő napokban. Arra fókuszálunk, hogy az új javaslat jobb lesz, magasabb szintet ér el, és gyorsan sikerül összeállítani. Mostantól kezdve előre kell tekintenünk az új javaslat felé. A motivációnk egészen egyszerű. Az akarjuk, hogy Európa fenntartható növekedés ösvényére lépjen, pályájára lépjen. Ez a gazdasági körforgás erősítését jelenti természetesen, de meg kell szüntetni a bizonytalanságot azokra nézve, akiknek a jövőben a munkahelye veszélybe kerül, és itt feltétlenül jelentős beruházásokra van szükség. A munka program szövege nem lehet egyértelműbb, egy újfajta ambiciózus javaslat készítése a cél, amivel erősítjük a gazdasági körforgást 2015-ben. Ez egyértelmű szerintem. Világos, mit akarunk elérni. Ha tényleg el is akarjuk érni, viszont szükség van az önök segítségére. Két részből áll ez. Először is egy új jog alkotási javaslatot készítünk a hulladék célokkal kapcsolatban. Ez figyelembe veszi azt az inputot, amit eh, a nyilvános konzultációk során kaptunk a tanács részéről, a parlament részéről, és természetesen figyelembe veszük mindenek azt, hogy ország specifikus ajánlásokat kell készíteni. Az Európai Bizottság az összes felhasználható információt figyelembe veszi majd ezen a területen, és szeretnénk a korábbi hulladékjavaslatot jobbá tenni. biztosíthatom önöket arról, hogy igyekszünk a recycling szintjét Európában növekedni. Ehhez ambíciózus és intelligens, hatékony célokat kell kitűznünk. A sikerünk azon múlik, és azon mérik majd, hogy a szakpolitikákat a terepen hogyan hajtják végre a tagállamok egyenként. Ambíciózusabbnak kell lennünk a végrehajtásban is. Másrészt pedig be kell zárnunk a kört a forgásos gazdaságban. Ez azt jelenti, hogy fenntartható fogyasztásra és termelésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy az upstream még mielőtt megszületne a hulladék, de a downstream oldal, tehát amikor már nem hulladék egy termék, végig kell követnünk tehát, hogy miről is van szó, és bátorítanunk, erősítenünk kell a recyclingból született termékek felhasználását. A use it or lose it kifejezés, ami eszünkbe jut, ehhez tényleg szükség van komoly energiára, és az anyagot folyamatosan használni kell, nem szüntetik meg. Így e- tudjuk biztosítani, hogy, és garantálni, hogy újra feldolgozott anyagot visszavigyünk a termelési láncba. A recycling lehet egyszerűbb, olcsóbb és hatékonyabb akkor, hogyha a termékeket már ennek megfelelően termezik, tervezik, és, és folyamatosan szem előtt tartjuk a hulladék elkerülést ez azt jelenti, hogy szükség van egy menetrendre, ahol meghatározzuk, hogy mit lehet gyorsan megcsinálni, és vannak olyan intézkedések, amelyeket majd később biztosítunk a mandátumunk során. Meg kell nézni, hogy a gazdasági körforgás hogyan tud hozzájárulni az energiahatékonysági célok eléréséhez, hogyan tudja az ambíciónkat szolgálni. Éppen ezért aztán az energiauniós közleményünket éppen holnap fogja Sefcsovics alelnök úr bemutatni a plenárison. A gazdasági körforgás csomag mindkét aspektusa, tehát a hulladék célok, illetve a roadmap, a menetrend a termék oldalra koncentrál, és ez meg is fog születni 2015 vége előtt. Abban bízom, hogy önök is egyetértenek abban, hogy ez egy erőteljes, ambíciózus program, összhangban áll a hetedik környezetvédelmi programmal, és összhangban van a fenntartható fejlődési célokkal, amelyekre majd még visszatérek. És itt emlékeztetni szeretnék még az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 12. pontjára, miszerint biztosítanunk kell a fenntartható termelést és a fenntartható fogyasztást is. Ezért gondoltuk úgy, hogy a hulladék csomag önmagában nem vezet el bennünket ide. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy közösen álljuk neki a kihívás megoldásának. Az erőforrásainkból maximális értéket kell kinyernünk, ehhez viszont lépnünk kell a termékek életciklusának valamennyi lépésén az kitermeléstől, a tervezéstől kezdve a termelésen át, az elosztáson és a fogyasztáson keresztül, a rendszerek felújításán, újrahasznosításán keresztül, de vonatkozik ez a hulladék gazdálkodásra, ami azt jelenti, hogy ezt a hulladékot visszavisszük a termelésbe. Nem a nulláról indulunk természetesen, vannak tapasztalataink, és számos érintettet bevontunk a hulladékjavaslat előkészítésébe. Éppen azért őszintén köszönöm valamennyieknek azt az inputot, amit önöktől kaptunk, és ez nyilvánvalóan a jövőben is így lesz majd. Egy sor lépést, eszközt és intézkedést már meghoztunk a termékek és vegyipari termékek szakpolitikájában. Így erősítjük a gazdasági kör forgást. Ezt az eddigi tudást, az ismereteket egy politikai elkötelezettséggel kell ötvöznünk. Elmúlt decemberben Lyonban elképesztő környezetvédelmi innovációt láttam az Európai Gazdasági Környezeti Díj kiosztásánál. Hogyan tudjuk ezt tovább ösztönözni, ezt a kreativitást? Hogyan tudjuk eljutni, hogy egy intelligensebb termékpolitikánk legyen? adott esetben használhatjuk-e azokat az eszközöket, amelyeket az eco-design irányelv biztosít a gazdasági körforgás felé, hogyan tudjuk javítani a termékek a recyclingon átesett anyagok minőségét, hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek az anyagok megtalálják az utat a termelésbe újra mit tudunk tenni kritikus nyersanyagokkal. Az ipari hulladék, az összes hulladék fele az Európai Unióban még mindig. Hogyan tudjuk ezt kezelni a legjobban? Hogyan tudjuk elérni a legjobban elérhető technikákat a jobb gazdasági körforgás érdekében? Az újrahasznosítás érdekében hogyan tudjuk a veszélyes anyagokat jobban kezelni, hogyan tudjuk a fogyasztóvédelmi politikát erősíteni éppen a gazdasági körforgás érdekében, hogyan tudja az Európai Unió támogatni a gazdasági körforgást ö, ö, pénzügyi alapon. Ezek valamennyien olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell a következő hónapokban az intézkedéseket, már meglévő intézkedéseket kombinálni tudjuk a jogalkotási javaslattal, piacalapú eszközökkel, kutatással, innovációval, ösztönzőkkel, információcserével és az önkéntes megközelítés támogatásával. Itt nagyon konkrét eszközöket kell biztosítanunk éppen a kis és középvállalatok számára, hogy ők is részesei lehessenek ennek a gazdasági körforgásnak. Az Európai Bizottság az Európai Stratégiai Beruházási tervet készíti elő ebben az összefüggésben, és ez segíthet abban, hogy alaposan támogatjuk az eko-innovációs projekteket, amelyekre ezen a területen szükség van. Egyébként már most is állnak rendelkezésre eszközök az Európai Strukturális Alapban. Számos potenciális akcióra van lehetőség, és ezeket továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy a legjobb eszközöket tudjuk felhasználni. Az önök inputja, hozzájárulása értékes számomra, és kíváncsian várom az önök véleményét, amit már ma is elmondhatnak, és a későbbiekben is, és akár egy saját kezdeményezési jelentés is születhet ezen a területen. Úgy gondolom, hogy innovatívabbnak, stratégiabbnak és ambíciózusnak kell lennünk valamennyinek együtt. Hogyha megnézzük a nemzeti kibocsátási plafonokat. Világos, hogy a javaslat ezzel kapcsolatban még továbbra is az asztalon marad. Itt módosítjuk a javaslatot, figyelembe vesszük a társjogalkotók elképzeléseit, és tükrözzük majd a szinergiákat az energia és a klímapolitika esetében. Igyekszünk leépíteni az adminisztratív korlátokat, de természetesen a célokból nem engedünk most pedig, ami a költségeket illeti a statisztikai adatok alapján, amiket a tagállamoktól kaptunk, fontos azt is tudni, hogy ezt a vitát mindenképpen politikai szintre kell vinni. Miközben belátjuk, hogy még mindig vannak aggályok a javaslattal kapcsolatban, fontos azt is tudni, hogy továbbra is fenntartjuk az ambíció magas szintjét, hogy az egészségügyi hatásokat csökkentsük. Örömmel várom a parlament és a tanács véleményét az említett javaslattal kapcsolatban, és biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság elkötelezett amennyiben, hogy a gyors és kielégítő megállapodás szülessen. Önök is nemrég beszélték meg éppen az imént Gzsib úr tervezetét, a közepes méretű erőművek kibocsátásával kapcsolatban. Ezek az erőművek jelentősen hozzájárulnak a légszennyezéshez, mindenek előtt a sűrű lakott területeken. Örülök annak, hogy az Európai Parlament eh, első olvasatban kíván megállapodásra jutni az lett elnökséggel. Az Európai Bizottság mindenképpen megkönnyítene egy ilyen megállapodást. Reméljük, hogy pozitív eredményre jutunk, és egy általános kibocsátási célt tudunk elfogadni valamennyien. Most pedig egy további kezdeményezésre szeretnék rátérni, amely rendkívül fontos a programunkban. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól van szó kollégámmal, Neven Mimicával, aki a fejlesztésért felelős biztos, három héttel ezelőtt egy közleményt tettünk közzé, amely a szegénység megszüntetését és a fenntartható fejlődés erősítését tűzi ki célül. Idén szeptemberben az államfők kérjük meg arra, hogy jussanak megállapodásra a millenniumi fejlődési célok 2015-öt követő keretével, keretében. Az, ez a közlemény az Európai Unió vízióját határozza meg egy új globális partnerség keretei között. Erre feltétlenül szükség van ugyanis, hogyha fenntartható fejlődési célokat el akarjuk érni, és egy cél konkrétan vizsgálja a termelést és a fogyasztást ezen a területen. Az EU számos területen lehet globális vezető, például abban, hogy fenntartható fogyasztást és termelést tegyünk lehetővé a körforgás keretében, és az óceánok gazdaságában, körforgásában is fontos szerep juthat nekünk. Szerintem már korábban is elmondtam meghallgatáson, az óceánokkal kapcsolatos fellépés kulcsfontosságú a mandátum során. Meg kell vizsgálnunk, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ezt a globális menetrendet el tudjuk fogadni. Ehhez monitoringra, elszámoltathatóságra van szükség, és hogy folyamatosan felülvizsgáljuk a céljainkat. Egy sor akcióról van szó, amely meghatározza a hatékony végrehajtás lehetőségét 2015 után kíváncsian várom az önökkel folytatott eszmecserét itt a parlamentben, úgy, hogy az Európai Unió pozíciója átkerüljön a 2015 követő menetrendbe, és így sikeresen rajzhatjuk. Most pedig szeretnék beszélni a természeti tőkéről. 2015 a természeti tőke éve. Itt rendkívül fontos, hogy egy sor eseményre kerül sor. Például tavasszal a a természet eh, helyzetével kapcsolatos jelentésre, aztán a Fitness Check of Nature Legislation, tehát a természettel kapcsolatos jogalkotás állapotáról fogunk beszélni. Elmúlt héten, és eh, szó lesz még az EU biodiverzitások kapcsolatos stratégiájáról is. Elmúlt héten, a természeti tőke finanszírozási eszközről is szó esett, ez az NCFF. -e. Itt meg kell néznünk, hogyan tudjuk eh, a, a a biodiverzitási menetrendet átültetni a gyakorlatba. Itt természetesen megfelül kell vizsgálnunk a REFIT keretében az EU idevágó jogalkotását, és nem csak az önök körében, de a civil szervezetek, a polgárok körében is rendkívül fontos, hogy a természettel kapcsolatos jogalkotás jobb legyen. Az Európai Bizottság mindenképpen eleget kíván tenni a REFIT elvárásainak ezen a területen. Az Európai Bizottság egy befogadó, alapos és áttekinthető módon kívánja segíteni az idevágó fejlődést. Például június elején sor kerül az úgynevezett zöld hétre. Idén ennek keretében a természetre és a biodiverzitásra fókuszálunk, illetve szeptemberben sor kerül a Fitness Check Stakeholder konferenciára. Tudom, hogy ez az Európai Parlament szemében is rendkívül fontosságot élvez. Várom azt, hogy a közös menetrendünket tovább javítsuk, és el fogjuk készíteni a környezeti jelentés további részeit. A következő öt évben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség munkájára támaszkodunk de mindenek előtt szeretnék kitérni a végrehajtásra. Mm, a meghallgatásom során már elmondtam, hogy a tagállamoknak jobb teljesítményt kell nyújtaniuk számos területen, mm, sokkal jobb teljesítményt. Tudom, hogy önök is osztják azokat a célokat, amelyeket elmondtam, a jobb végrehajtás és a tökéletes végrehajtás érdekében azt is tudom, hogy egyetértenek velem, hogy kár kitűzni egy célt, hogyha nem tudjuk elérni ezt a célt. Tehát, ha el akarjuk érni, amit szeretnénk, akkor jobban együtt kell működnünk a tagállamokkal, hogy tovább tudjunk lépni, hogy pontosan lássuk, hol vannak a problémák, és hol tudjuk a megoldást találni, megtalálni. Szeretném megkérni önöket, éljenek a lehetőségeikkel, használják a hálózatukat, a befolyásokat az érintett országokban, hogy jobb legyen a jog végrehajtása. Ez egyenlő esélyeket kínál, és ezt e, e, várja el, és ezt érvelni meg a gazdasági élet is és így tudjuk biztosítani azt a magas szintű környezetvédelmi szintet, amelyet eh, az európai polgárok megérdemelnek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a bevezetőt és a gondolatokat, amelyeket kifejezetten mi kértünk öntől, hogy szerepeljenek majd a munkaprogramban. Most akkor az első körre következik a kérdezőknek, a különböző frakciók képviselői. Péter Lízét szólítom először a néppártól. Köszönöm szépen. Uh, thanks, Chairman. Uh, thanks, uh, Peter. Köszönöm, hogy uh, előbb én kaptam meg a szót, én jelentkeztem előtt Üdvözlöm, biztos úr, és két konkrét kérdésem lenne. Nagyon örülünk annak, hogy az MEC javaslat még ott van a tárgyalóasztalon, nem került le róla, és új módosított javaslatokkal fognak élnek, ezt, ezeket várjuk. Konkrétan a dossziéval kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Ebben a teremben mindenki ambíciózus javaslatot szeretne, és a lehető legkevesebb bürokráciát. Hogyan tervezi a megfelelést ennek az elvárásnak, hiszen ez két ellentmondó elvárás. Tudjuk, hogy több tagállamnak gondja van már a meglévő normák teljesítésével is, kibocsátási normákról beszélünk, hogyan lehet ezeket a tagállamokat megsegíteni, hogy ambíciózusabb célokat tudjanak kitűzni és teljesíteni? Ez nyilván nem könnyű. Ha megengedi elnök úr, még lenne egy második kérdésem is. A, a, a, a közúti normák vonatkozásában tudjuk, hogy a jelenlegi eh, tesztciklusok nem tükrözik jól a valós kibocsátási adatokat, hogyan próbálja orvosolni ezt a helyzetet 2017-ig, ugye ez a kitűzött céldátuma az Euró 6-os normának. Köszönjük szépen. Matthias, most kapsz szót. Szemben Nos, a Remi meg utoljára ugye mondhatjuk, hogy végre ezt a csomagot a bizottság szintén tárgyalasztalra tette. Nos, biztosan jó, hogy itt egy egységes megközelítés van, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a hulladékok esetében és az újrahasznosítás esetében a nagyobb energiahatékonyság is tekintetbe vendő, és az észszerű újra hasznosítást is garantálni kell. Maga a bizottság is bemutatta, hogy jelentős potenciálok rejtőznek ebben a munkahelyteremtés esetén is. Akár két millió új munkahelyről is szó esik, hogyha észszerűen rálépünk erre az útra, tehát nem vagyok ö, boldog azt illetően, hogy ez az ügy oly sokáig elhúzódik, de aztán az, hogyha végre újra megszületik egy talán még jobb javaslat, akkor szívesen ö, várunk erre, illetve hagyjuk, hogy meglepjenek minket ezzel. Ami a végrehajtást illeti a környezetvédelmi jogszabályokat illetően, gyakran nagyon sok jogszabályt alkotunk, és aztán ö, már nem látjuk a ö, fától az erdőt. A végrehajtásra a tagállamokban kell, hogy sor kerüljön, és pont ez a gond, hogy ö, gyakran nem ö, történik ez meg megfelelően, mint ahogy mi ezt a jogalkotási eljárás során elképzeltük, csak ö, néhány kulcsszó, az FFA, a, a habitat irányelv, a vízkeret irányelv például, ami a környezetvédelmi jogszabályok állapotának felülvizsgálatát, felülvizsgálatát illeti, amely egy évvel ezelőtt kezdődött, mit tegyünk, hogy jobban működjenek ezek? Több forrásra van szükség az ellenőrzések céljaira is. Nos, a halászatért felelős ön mm, egyes tagállamokban a halászati hatóságok nem mondanám, hogy félrenéznek, de az egyik szemüket mindenképpen behunják, amikor az EU-s jogszabályok végrehajtásáról van szó. Itt tehát más stratégiára van szükség, és a környezetvédelmi jogszabályok esetén különösen a nyolcadik környezetvédelmi ö, cselekvési programban is szerepel, hogy az ellenőrzéseknek hatékonyabbnak kell lenniük, és érdekelne, hogy a bizottság mit is tervez ebben a témában. Nagyon sok dolog van itt a napirenden, és hogyha amit elterveztünk, azt valóban végre is hajtjuk, akkor azt hiszem, hogy csak jó dolog történhet, de azt hiszem, hogy itt nagyon sok értékes idő ment már veszendőbe eddig. Elnök Gerling asszony az ECR nevében. Um, thank you, uh, Commissioner Vella. Um, may I uh, start for your sometimes quiet. Köszönöm szépen, azzal kezdtem, és köszönöm szépen a levegő tisztasági csomag támogatását. Időnként csendesen, de keményen támogatja ezt a területet, de egy kicsit beszéljünk az élővilág irányelvről. Tudjuk és láttuk, hogy dolgozunk az ön kezdeti level apján, amit többi Juncker elnök úr azt mondja a levelében, hogy fontos, hogy működjön, működik -e ez az irányelv, de egy kicsit részletesebben szeretnék valamit megtudni arról, hogy ön mit gondol ezzel kapcsolatban, és azt kérem, hogy a végső javaslat a, nem kerül felhigításra, ahogyan egyébként többen spekulálnak már ezen a területen, éppen az idevágó sajtóban Köszönöm szépen, Gebrandi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, a megállapítását mindeddig. Mielőtt uh, sor került a meghallgatásra, elmondtuk, hogy elvárjuk, hogy egy kemény, egy küzdő portfólió esetében kerül, és ön elveszítette az első harcot a hulladékcsomaggal kapcsolatban, ön elveszítette a bizottságon belül, ezt világosan kell látni, és most nem akarok rákérdezni erre a harcra, előre tekintek inkább a következő csatára, és számokra fenntartható fejlődés az európai növekedési agenda egyik sarokköve. köve és a Juncker beruházási terv kíván ehhez hozzájárulni. Azt tudjuk, hogy a holnap gazdasága csak fenntartható gazdaság lehet. Tehát, hogyha a holnap gazdaságába kezdünk beruházni, akkor itt fenntarthatósági kritériumok alapján kell ezt tennünk. És minden, ami más irányba mutat, hogyha beruházunk, az pénzpazarlás a jövő összefüggésében. Három fontos kérdésem van ezen a területen. Katainen és Timmermans kollégáival tárgyal-e arról, hogyan tudják garantálni, biztosítani, hogy olyan hogy ilyen idevágó kritériumok legyenek a Juncker beruházási tervben. A második, van-e elemzése a beruházási tervvel kapcsolatban, és a fenntarthatósággal ön egyetérte, és mások egyetértenek-e, és mit kíván, hogyan kívánja a parlamentet bevonni az elemzés elkészítésébe. Végül pedig, elnök úr, egy első pillantás a projektekre, ami a gazdaság, ami itt a beruházási tervvel kapcsolatban hát felmerült. Ezek old school közlekedési infrastruktúrális beruházások, nagyon régi módi beruházások, hogy úgy mondjam, ezek nem a holnap fenntartható gazdaságába irányulnak. Tehát attól tartok, hogy Gyorsan akarunk haladni, és ezért félresöpörjük a környezeti aggodalmakat. Egyet érte, vagy biztosíthatta bennünket arról, hogy ez nem fog megtörténni, és biztosíthatta bennünket arról, hogy a Juncker terv tényleg egy igen fenntartható európai gazdaság irányába vezet bennünket majd. Köszönöm szépen a GUE Konecsnó asszony. Köszönöm. Köszönöm Nos, egyes területeken részletes információkat szolgáltatott, és a GUE nevében szeretném elmondani, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, hogy már öt éve előkészítettünk egy hulladék csomagot, nagyon sok elemzést végeztünk, sokat dolgoztunk ezen, és azt mondani ma, hogy még egy évre van szükség, ez azt hiszem, hogy nem egészen fair. Minden esetre szem előtt tartjuk ezt, ennek az ügynek az alakulását, és remélhetőleg valamennyünk támogatásával komolyan fogják kezelni ezt az ügyet, és aztán sikeresen lezárni. Van néhány kérdésem. Röviddel ezelőtt azt mondta, hogy a gazdasági növekedés, illetve a környezetvédelmek között már nem kell majd választanunk, ezen két dolog ugyanis szorosan összefügg egymással. Nos, a gazdasági növekedés, illetve a környezetvédelem között nem kell majd választanunk a TTIP esetében sem, hogyha ezt elfogadják. Aztán a második kérdés támogat támogatja-e a Right to Water elképzeléseit, amelyel az Európai Bizottság foglalkozik, és tud-e biztosítani minket arról, hogy ezen javaslatokat nem söprik le majd az asztalról, nem fogják ezeket elutasítani. És még egy harmadik kérdés, amely a levegőre vonatkozik, illetve a jelenleg hatályos irányelvek alkalmazására azon a területen van egy kérdésem azon lépésekre vonatkozóan, amelyeket önök terveznek, hogy a hatályos jogszabályok, amelyeket sok tagállamban nem tartanak be, végre betartásra kerüljenek. Hogyan fogják a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy ezen jogszabályokat betartsák? Eckhout. úrnak azok szót. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és a bevezetőt is. Mindez idáig nagyon kedvesek voltunk önnel. Hollandként én megengedem magamnak azt, hogy kicsit nyíltabban kifejezem azt, amit itt sokan gondolunk. Mindeddig a környezeti biztos semmit nem tett le az asztalra, és csak a be, bizottsági belső harcokkal volt elfoglalva, és már is bizalom, bizalmi válság állt elő. A hulladékügyi csomag visszavonása óriási arculcsapás volt. Ez mit jelent az intézményünk számára? Ha a környezeti miniszterek mind azt mondják decemberben, hogy ellene vagyunk, ha az Európai Parlament nem jut ugyan végső megoldásra, de a többség ezt gondolja. És az általánosok ügyét tanácsa is azt mondja a bizottságnak, hogy ellene vannak a visszavonásnak. Ennek ellenére a bizottság visszavonja azt, akkor ez egyszerűen érthetetlen. Ön minden eddigi bizalmunkkal visszajött. Ön a felelős ezért, és ön a felelős ezért, miért vonták vissza miközben minden intézmény gyakorlatilag azt mondta, hogy nem szabad visszavonni. Ami a tartalmat illeti, ön nem volt világos abban, amit megfogalmazott. Azt mondja, hogy a, a recycling célokat fenntartják. Benne tartják-e őket a jogalkotási javaslatban, igen vagy nem? Hogy önnek mi a víziója, az engem nem érdekel, engem a jogalkotási javaslat érdekel, és az, hogy mi van benne és azt mondja, ha azt mondja, hogy ambíciózusabbak akarnak lenni a, a körbezárásában, de közben csak a roadmapről beszél, akkor a több ambíció megint csak egy blabla szöveg, tessék megmondani, hogy mit jelent a több ambíció. Lesz-e jogalkotási javaslat a teljes ö, ö, körről, és nem csak egy roadmap of communication. Ö, lehet, hogy még vissza tudja állítani a bizalmat, de ebben a pillanatban nagyon súlyos bizalmi válságot okozott azzal, amit eddig tett, illetve nem tett, biztos úr. Most az FDD nevében Pericsini úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, meghallgattam a mondanóját, főleg amikor a körkörös gazdaságról beszélt, itt ülök. Nos, amikor a körkörös gazdaságról szólunk, akkor szinte mindig a hulladékról beszélünk, tehát egy marginális jelenségről, hogy jobban tervezzünk, hogy a hulladék mennyiségét csökkenteni lehessen, de soha nem beszélünk eleget az előző szakaszokról, azaz, hogy a lehetőségekhez mérten csökkenteni csökkentsük az elsődleges nyersanyagforrások, főleg a tüzelőanyagok mennyiségének felhasználását. Nos, mivel a tenger ügyel és a halászattal is foglalkozik, még egyszer szeretnék a kőolajkitermelés ügyére kitérni Horvátországban, mivel a horvát kormány november 3-án egy megállapodást kötött, 10 licencet adott ki a kőolaj társaságoknak az Adriai tengeren, amelyek körülbelül 40 ezer kilométeres területen Horvátország, Bosznia, Hercegovina, Olaszország és még Görögország szakaszain is lezárják a tenger, tehát itt ez fél adriai tengerről van szó, amely hatalmas forrás jelentett az idegenforgalom halász szat szemére. 1700 kilométer lezárásáról van szó, és 4000 kilométernyi tengerszakasz lezárásáról 24 sziget esetében. Nos, kifejtette ön a horvátoknak, hogy a kőolajkitermeléssel örökre szétrombolják ezt az idegen ö, halászati ö, ö, vagyont, örökséget. Ezt kifejtette a görögöknek, a horvátoknak, az olaszoknak, hogy ez fog történni hiszen felmerülhet az a gondolat, hogy csak akkor van gond, hogyha baleset következik be. Nem, a kitermelés mindenféleképpen szennyezést jelent a tenger számára, és ez, a, ez az örökség, ez a halállomány, stb. az örökre veszendőbe megy. Nekünk nincs az energia mixtúráról dönteni jogunk, ezt a tagállamok teszik meg. Engem nem érdekel, hogy ki dönt az energia mixtúra összetételéről, engem az érdekel, hogy a bizottság mit tesz, illetve ön mit tesz annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a két alapvető jog ne kerüljön megsértésre az alapjogok kartájában, ugye az egészséghez való jog és a környezethez való jog tiszteletben tartásáról van szó. Köszönöm. Köszönöm, megadom a szót a biztos úrnak egy első válaszra. Azt kérem, hogy 6-7 perc alatt igyekezzen válaszolni. Egyszerűen azért is, mert igen hosszú a kérdezők listája. Köszönöm szépen. Először is visszatérek eh, az első kérdésre, és hát erről, eh, igen, az aggájaink nekünk is megvannak, hogyha hulladékről és nyersanyagról beszélünk. Igen, itt ambiciózusabbnak kell lennünk, szintén ez világos. Eh, a jelenlegi tervezet vagy a javaslat ezt még csak nem is vizsgálja, Születik majd egy új jog ezen a területen, egy új törvény, és a tagállamok dönthetnek majd arról, hogy milyen irányba indulnak itt el, de biztosítani kell alapvetően, hogy a tagállamok betartsák az új jogot. Aztán köszönetek mondok Aikart úrnak az elkötelezett felszólást és a bátorítást is, amit erre mondani tudok. Hogyha önök közül elégedettek eh, az eddigiekkel, akkor az jó, de én nem vagyok elégedett, én távol vagyok. Én csak azzal vagyok elégedett, hogyha arra fókuszálunk, hogy eh, mm, eh, csak a fogyasztási oldalon foglalkozunk a hulladékkal, akkor az nem elég nekem és azt kell, hogy mondjam, beszéltünk, ambiciózusnak kell lenni a jogalkotásnál, hogy én még ambiciózusabb akarok lenni, világos, de nem csak a jogalkotásban, hanem a végrehajtásban is. A sikerünket nem azon mérjük, hogy hány új jogtörvényt hozunk, hanem az eredményeken kell mérni, hogy mire mentünk egy ilyen jogalkotással. Ami pedig A GUE kérdését illeti adnám az EP támogatásával kapcsolatban. Én számítok a támogatásokra, ami a gazdasági növekedést illeti, és hogy ez együtt járjon a környezet javulásával. Ezt akarom, ebben hiszek, hogy ez így működik. Hogyha szükség van bizonyíték arra, hogy a gazdas biztonság és a környezetvédelem kéz a kézben kell, hogy járjon, akkor itt van a gazdasági körforgás, az újrahasznosításon alapuló gazdaság, igenis. Erőforrás hatékonyabbnak kell lennünk, ez világos. Azt akarjuk, hogy az iparunk legyen versenyképesek, de ez csak így működik, de igenis a környezeti kérdéseket is védjük. Tehát eh, van egyfajta erőforrás deficitünk, és ezt kezelnünk kell igen, én komolyan hiszek abban, hogy a gazdaság és a környezet csak együtt képes fejlődni. Ami Lambrandi urat, vagy Gerbrandi urat illeti elnézést, nem állítom, hogy elveszítettem az első harcot. Ha jól emlékszik, az első harcomat megnyertem például a műanyag zacskókkal kapcsolatban. És eh, ha tényleg eh, egy ambíciózusabb körforgás csomagot tudunk előállni, és ez a dolgunk, ahol nem csak hulladékról lesz szó, hanem a termelés oldalát is jobban megfog, megfogjuk, és mi együtt ebben az esetben meg tudjuk nyerni a második csatát. Ami pedig a többi alelnököt illeti a beruházási tervvel kapcsolatban, folytatunk vitákat, eszmecseréket, folyamatosan még hozzá, állandóan foglalkozunk a témával, és természetes, hogy írásban megfogalmaztuk um, az aggájaimat, mi szerint ezeket az alapokat, pénzeket fenntartható projektekbe kell átcsatornázni, vagy becsatornázni, és azt kell látni, hogy ezt, ez így is történjen. Ez is történik Görling asszony, ami a levegőminőségi csomagot illeti, és a habitat anyagot. Nem tudok végleges választ adni pillanatnyilag, de dolgozunk a kérdéseken, és remélem, hogy ez egy olyan téma, amelyet kezelni tudunk, és a következő évben jobban fókuszálok majd erre. Említette a hetedik környezeti programot is. Persze, visszaigazolhatom, hogy ez nekünk is fontos ez irányítja, ez a fő cél. Matthias nem elégedett a visszavonással. Hogyha nem elégedett ezzel, akkor erre azt tudom mondani, én is ezt mondanám. Hogyha a a javaslat visszavonásáról van szó, az rossz lenne, mert, mert ha nem történne más helyette, de nem erről van szó, nem arról beszélünk, hogy visszavonjuk a javaslatot, és utána vége az ügynek, arról beszélünk, visszavonjuk, annak érdekében, hogy egy új javaslat találjunk elő, amelyik ambíciózusabb az eddiginél. Mindkét területen, a hulladék oldalon is, meg hozzájön egy új javaslat a termelési oldalon. Tehát azt kérem, ha visszavonásról beszélnek, akkor ne csak arra gondoljanak, hogy visszavonjuk, aztán kész, hanem visszavonjuk, és egy új javaslatot készítünk. Erről van szó. Itt pedig, eh, ami a munkahelyteremtést illeti, és időveszteséget illeti, egyetértünk. Itt van egy gazdasági konnotációja a dolognak. Ezt eh, igenis jobban kell kezelni a prioritásokat, a növekedést, a munkahelyteremtést, a beruházást, ezek a prioritásos témák, ezeket kell szem előtt tartani. Nem akarok időt vesztegetni. Ezért fordulok önökhez. Nézzünk előre, fókuszáljunk tényleg arra, hogy mit tudunk kezdeni az új javaslattal. Hogyha időveszteségről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy már eddig is csúszunk, eddig is késésben vagyunk, és azt, amit előterjesztettünk, bemutattunk, az eddig kevés és túl későn is jött. Mert olyas valamiről beszélünk, vitatkozunk, ami valamikor koncepcióként a 60-as években indult. Emlékszünk, a 60-as évek végén, a 70-es évek elején kezdtünk foglalkozni ezekkel a témákkal. Azóta vitatkozunk a koncepcióról például az Európai Unión belül, én erre azt tudom mondani, hogy ezzel időt vesztegetünk. Nem, hát nem néhány hónapról beszélünk, hogy amire szükségünk volt, hogy javítsunk az eddigi javaslatokon. Matthias még egy fontos pontot is felvetett, ezzel teljesen egyetértek. Több pénz, stb. Igenis, kollégákkal, Kretu kolléganőmmel is tárgyaltam erről hogyha ambíciózusabb eh, célokról, eh, ambíciózusabb végrehajtásról beszélek, akkor ezt csak úgy tudom megfogalmazni, hogy még egyszer ne csak a jogalkotással foglalkozunk, aztán vége a dolognak, sokkal ambíciózusabb akarok lenni, és az Európai Bizottságnak sokkal ambíciózusabbnak kell lenni az eredményeknél, hogy mire, mi jön ki a végén a dologból. És Kvetu kolléganőmmel együtt beszélünk, több pénzt lehet vinni a projektekbe, több mm, ez segítene a tagállamoknak abban, hogy elérjék a céljaikat. Miért kellene ötcsillagos vagy hatcsillagos hoteleket a tagállamokban finanszírozni, hogyha ugyanezt a pénzt eh, egy értékesebb projektbe, vagy több értékes projektbe tudjuk vinni, ami segít, amelyek segítenek abban, hogy hatékonyabbak legyenek a beruházásaink és a célok eléréseink. És beletúr, ami a bürokráciát illeti, teljesen egyetértek önnel, ezért beszélünk erről. Csökkentsük az administratív terheket, mert csak a szabványszintek csökkentésével. Mondok egy példát, egy tagállamnak miért kell hetente jelentést készítenie, és több, tonnás papír, több tonna papírt beküldeni. Hogyha ezt csökkenteni tudjuk az administratív terheket, például a jelentéstétel esetében, és csak az eredményekkel foglalkozunk, az jobb lenne. Akkor a végrehajtás is jobban működik, tehát azt tudom mondani, hogy egyet értek önnel. De hát majd még visszatérek egy néhány kommentára, majd a további kérdések során. Köszönöm szépen! Két egyszerű, konkrét két kérdést tettem fel, nem válaszolt erre. Hogyha így folytatjuk, akkor ezt folytatjuk, furcsának tartom, feltettem a kérdést az első. lesznek a recycling célok a jogalkotás végén? maradnak. Második pedig lesz egy jogalkotási javaslat a termelési oldalra nézve, ami legyen ambíciózusabb, tehát jogalkotási javaslat a termelési oldalra. Egyszerű kérdéseket tettem fel, hozzá kettőt szerintem jó lenne válaszolni. Ami az első kérdését illeti, igen, lesznek ilyen célok, ami pedig a termelési oldalt illeti, az idevágó jogalkotást, eh, eh, hogyan tudjuk ezt kezelni, ezt meg kell beszélnünk. Szerintem ez lehet egy mix, a jogalkotás, a kommunikáció hozzájöhet, vagy közlemények formájában léphetünk fel. Tehát ezt kell eldöntenünk, hogy mit kívánunk itt tenni. Köszönöm a további kommentárokat. A második eh, kör kezdődik. 27-en kértek még szót. És azt is tudni kell, hogy csak akkor megy, ha mindenki egy percben el tudja mondani, amit szeretne. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, tetszett, amikor <clears throat> hangsúlyozta az innovációt és a stratégiai megközelítést. Konkrétan, konkrétan szeretném ezt, Szerintem konceptuális innovációra és ágazatokon átnyúló megközelítésre is szükség lenne. Különösen a kis termelő, mezőgazdasági termelőegységekre való tekintettel, amelyekből sok van Európában, akik helyi tevékenységet végeznek, és ki vannak szolgáltatva a műtrágyagyártóknak és más nagy erőknek. Én radikálisan megváltoztatnám a termelékenységet befolyásoló fix költségek dolgát. A farmereknek, a gazdáknak lehessen alkudozni az energia árért, és a kis energiahálózatokból való ellátottságukat javítani kell, és az normál ö, ö, juttatásokat kössük az energiahatékonysághoz, és a, így a piaci árak is csökkenhetnének, és nekik pedig több maradna meg ö, jövedelemként. Arra lenne szükség, hogy a kommunikációs, intelligens kommunikációs eszközöket bevezessük a vidéki struktúrákban hogyan kívánja támogatni ezt a konkrét fejlesztési célt, nem csak elméletileg. Kedves kollégák, be kell tartanunk az időt, mert 27-en akarnak felszólalni 30 perc alatt. Egy ez adok minden felszólónak. Remélem én be tudom tartani az időt. Biztos úr említette, hogy 2015 kiemelt év. Annak is örültem, hogy ambíciózusabbaknak kellene lennünk a végrehajtás vonalán. A végrehajtással és a diverzitással kapcsolatos tehát a kérdésem, hogy próbálja a végrehajtást, a fajvédelmi irányelv végrehajtását javítani a bizottság, ez az első, egyszerű kérdésem. Mondja azt mondjuk, hogy egy hónap, és ugyancsak egyszerű, de nehézett kérdés, hogy a madár, vándor madarak védel mét hogyan lehet majd derogáció nélkül meg Thanks oldani, különös tekintettel a tömeges énekes madár gyilkolásra a földközi tenger térségében. Visznyevszka asszony. Panie komisarzu, ja chciałabym... Nos, köszönöm eh, a beszámolját. Biztos, hogy lenne egy kérdésem eh, a közepes tüzelőberendezésekkel kapcsolatos irányelvről. A bizottság javaslata bizonyos küszöbértékeket határoz elő, ö, eh, meg, ez kontraproduktív hatást válthat ki, vagy akár ellenkező hatást, mint amit kívánatosnak tartunk. Az lesz a következmény ennek, hogy esetlegesen egyen, egyedi fűtőberendezéseket fognak majd működtetni, és nem a hálózatban fog működni a fűtés, ez nem lenne kívánatos hatás. Aztán ö, Lengyelországban több mint másfél millió családot fenyeget az energia szegénység veszélye. Egész Európában azon személyek számának nincs elegendő jövedelme ahhoz, hogy megfelelő fűtést biztosítson magának, az 125 millió. Nos, minden mindenkinek garantálni kellene a megfelelő fűtésbiztosítását, különösen azon személyeknek, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Jó lenne, hogyha átgondolná a bizottság eredeti javaslatát, e, e tekintetben, és nagyobb rugalmasságot biztosítana ö, annak érdekében, hogy a szén tüzelésű ö, erőművekkel működtetett fűtési hálózathoz is hozzá tudjanak férni az emberek, és lehetővé váljon egy jelentős potenciál kiaknázás, amely a kogenerációból adódik. Köszönöm, Berder asszony. Last year the Parliament supported a motion calling the Commission. Tavaly a bizottságot felszólította a parlament, hogy a vad védelmében az ellenük elkövetett bűncselekményeket szigorúbban üldözzék. Önök nem fogadtak el az utasan cselekvési tervet, bőven lenne mit tenni a madár és az irányelven belül is, és a 2000-es jogalkotás tovább kéne fejleszteni, de áll a dolog. Tehát nagyon szeretném öntől azt hallani, hogy milyen előrehaladást értek el a vadorzás elleni fellépésben, és mit terveznek, és mikorra tervezik a hetedik EIP program megvalósíthatósági tanulmányának elvégzését erdészeti vonatkozásban, és mit tervez a bizottság a, a máltai figyelmeztetés után a lépes madárfogás vonatkozásában tenni. Ameli úr, köszönöm szépen. Kérdésem rövid és gyors. Ön tudja, hogy a bizottság foglalkozott a kivételekkel, az ultraperiferiális régiók kivételeivel, és az madár és habitat irányelv kivételeivel. Nos, az ultraperifikus régiókban a hotspot elv érvényesül a biodiverzitás tekintetében. Sok ö, fenyegetett faj van. Megkaptam erre a kérdésre a választ a bizottságtól, ez volt a válasz, hogy nem ö, kívánják az habitat irányelvet módosítani, mert ö, az ultraperiferikus régiókon is megoldott a fajvédelem. Én ezt nem hiszem el, nem is értem, hogy emögött milyen komoly ö, motiváció állhat, hogy nem akarják az irányelvbe integrálni a, és hát értelmezni, felmérni a ultraperiferikus régiók problémáját. Schleck úr kap szót. Ketten beszélnek egyszerre. Schleck úr. <laughs> Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner Köszönöm szépen. Új definícióját hallottuk most a, visszavon, a visszavonásnak és az ambíciónak. A két dolog szerintem nem értelmezhető egy keretben. Nagyon sok intézkedés lenne szükség recycling ügyben. Nem látjuk, hogy történne bármi, jogalkotási javaslat elmaradt semmit nem kaptunk abból, amit kértünk, pedig várjuk a módosított hulladékügyi javaslatot, konkrét köt, kötelező célokat várunk, illetve egyes anyagok kivezetését és az égetési technológia visszaszorítását a recycling javára. Világos a hetedik környezeti védelmi programban nem csak a recyclható anyagok égetésének kivezetése fogalmazódik meg, hanem sokkal több ambíció is, és ezek hova lettek? Az Energia Unióról ö, szóló vitában ö, is felmerül az égetés problémája, hogy ebből hőt lehet nyerni. Miért nem történik már valamilyen jogalkotás a recycling és az égetés vonatkozásában, és a lerakás és égetés vonatkozásában. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm önt, biztos úr. Épp most készítettem el a jelentést a környezetbarát munkahelyek teremtéséről, a bizottság közleményéből kiindulva az volt a benyomásom, hogy ez az új bizottság már nem támogatja ezt a kezdeményezést, amely az új környezetbarát munkahelyek teremtését eredményezte volna. Itt utalnék például azon javaslat visszavonására, amely a hulladék iránya felülvizsgálatára vonatkozott. Ez 180 ezer környezetbarát munkahelybe kerül nekem, és az a benyomásom, hogy a bizottság nem akarja nyomon követni azt a politikai beállítást, amely a gazdasági válságot a green economy erősítésével óhajtotta meghaladni. Úgy tűnik, hogy ezek a szólamok üressé válnak, Nos, a hulladékcsomag visszavonását, illetően, illetve a lég, levegőminőség csomag visszavonását ö, illetően érdekelne, hogy melyik konkrét politikákat óhajt megvalósítani a bizottság, hogy a green economy-t ösztönözze, és hogyan kíván környezetbarát munkahelyeket teremteni, ahogyan a bizottság az elmúlt évekbeli közleményeiben ezt mindig hangsúlyozta. Elnök, köszönöm, és most Balcó kolléga következik. Elnök úr, biztos úr, ön említette, hogy a természeti tőke éve van. A levegő tisztaság és a klímavédelem szempontjából is az erdők meghatározó jelentőségűek. Egyben azonban egyre inkább úgy tekintünk rá, mint biomassa, energia, nyersanyag forrásra. Nem gondolja, hogy ez a felfogás, ha tovább így fokozódik, ez veszélyezteti az erdők elsődleges funkcióját? És van még egy egyszerű kérdésem, meg akarom ismételni azt, amit Eichhaut úr kérdezett, szerintem igényeljük a választ. mert azt mondja, hogy azért vonták vissza a hulladékcsomagot, mert ön sokkal ambiciózusabb javaslatot kívánt beterjeszteni. És a kérdés úgy hangzott, amire nem kaptuk választ, hogy mondjon néhány tételt, hogy mik azok, amelyek az új javaslatban a nagyobb ambíciót jeleznék. Tehát konkrétumot várunk, nem csak egy kijelentést az ambíció növekedéséről. Thank you very much. And now Mr. Gambus. Gambusz úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Nos, ami a körkörös gazdaságra vonatkozó csomag visszavonását illeti, mm, én mindig szeretek a jövőbe tekinteni, és remélem, hogy tíz hónapon belül ö, valóban egy konkrét és ambiciózus javaslatot kapunk majd a bizottságtól ebben a tárgykörben. Ami azt a döntést illeti, amit aztán elhalasztottak, ez que ello supone de ampliarse al resto de la Unión Europea. Ez a csigákra vonatkozóan csak egy régióban oldotta meg ezen állatfajok túlélésének problémáját. Ami pedig a földközi tenger specifikus vonásait illeti a közös halászatot, illetően milyen intézkedéseket foganatosítanak a nem szabályzat méretű halászhajók működését illetően, hiszen ez nagyon sok problémát jelentene, és mindez a tengeri ökoszisztéma szemére nagyon fontos probléma. Thank you. köszönöm szépen. Bis biztos úr, igenis egy, egyetértek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elmond, témában, amit itt elmondott, természetesen fontos, hogy a környezetet védjük. Ez a fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlen szeptemberben az EU más partnerekkel az ENSZ idevágó céljén fog beszélni, vitatkozni. A környezetvédelem az egyik terület, ahol az Európai Bizottság jobb szabályozás jelszava alatt lépéseket kíván tenni meglévő intézkedéseket is felül kívánnak vizsgálni. Hogyan tudja biztosítani, hogyan kívánja biztosítani, hogy a fenntartató fejlődési célok szeptemberben tényleg haladást érjenek el, hogy ez, nehogy azt tudják mondani, hogy az EU kettős mércével mér, amikor a partnereinkkel találkozunk. Duncan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden beszélnek a refitről, itt a madár és élőhelyi irányelvvel kapcsolatban. Itt vannak bizonyos változtatások ahhoz képest, amit először hallottunk. Skóciában vannak területek, ahol van, vannak most konfliktusok, itt vannak az offshore szélparkok például. Hogyan érintik ezek a madarainkat adott esetben. Itt eh, van egy tervezési irányelv is, amely ezt kívánja figyelembe venni. Hogy látják ezt például az északi tengeren? Sok minden történik, eh, sok ami korábban nem volt. Itt vannak a megújuló források, egyre több az offshore energiatermelés. Itt van az északi tengeri hálózat, amely eh, forradalmosítja ezt az egész területet, és itt valahogy foglalkozni kell ezekkel a témákkal Biztos úr, van-e valamiféle tengeri térségi tervezés, amely ezeket a kérdéseket figyelembe tudja venni, hogy hogyan várhatjuk a további fejlődés rövid távon? Köszönöm, Oldéni úr. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek az anyanyelvemen Európai Bizottság jelenleg a bányászati hulladék irányával ugye a Mining Waste Directive végrehajtási jelentésén dolgozik, melynek a véglegesítése folyamatban van. Kérdezem a biztos urat, egészen konkrétan, hogy a végrehajtási jelentés elkészítése során észleltek-e olyan tagállami hiányosságokat, amelyek aggodalomra adhatnak okot az egyes tagállami bányászati projektek során? A jelentés alapján terveznek-e további jogi és nem jogi lépéseket a végrehajtás és az ellenőrzés erősítése érdekében? A válaszát azért is várom, mert hiszen jó kiindulási alapot teremthet, ön említette, hogy fontosnak tartja személyes találkozásokat. Én múlt héten fordultam az ön irodájához, hogy találkozzunk és Erről a témáról a Tiszai Cián katasztrófa 15 évszerdes évfordulóján személyesen is beszéljünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Thank you very much. Uh, Miss Kadenbach. Kadenbach, asszony. Köszönöm szépen. Egy néhány bejelentését nagy figyelemmel kísérik, mert az az érzésünk, hogy uh, hát csak uh, vigasztalni akar, csak tovább akarja húzni az időt, és ami itt a madárvédelmi élőhely irányelvet illeti, ön is felvetette, hogy a tagállamok késedelembe estek, és attól tartok, hogy a mulasztást elkövető tagállamok egy általános fitness check esetében nem fognak tiltakozni, hogy a jövőben kevésbé élesen figyeljék a végrehajtást ezen a területen, és hogy sikerüljön felhigítani a végrehajtást ezen a területen. Lehet-e bürokráciát leépíteni úgy, hogy közben nem csökkentjük a standardeket, és nem higítjuk fel az előírásokat? Tudja ezt biztosítani? a natural capital, cap, ö, ö, financing esetében itt azt mondja, hogy megfelelő támogatásokra van szükség. Persze szívesen elhiszem, hogy az energiahatékonyság, a klímavédelem ö, bizonyos módosításokat igényel, de hogyan tudja biztosítani, hogy a 100-125 millió euró közötti összeg tényleg a biodiverzitás céljaira kerül felhasználásra? Van-e valamilyen konkrét száma ezzel kapcsolatban? Thank you. And now Mr. Faria. Faria úr. Limitum a humanária de... Sr. Komisszár, estou aqui. Nos, nagyon sok kérdésem lenne, lehet engem biztos úr. Tehát különböző kérdéseket szeretnék feltenni. Az egyik a tengerre halászatra vonatkozik, biztos úr. Nemrégében hallhattuk a mezőgazdasági miniszterektől, hogy a ton véletlen befogásához fűződnek kap problémák, hogyha más halfajokat óhajtanak halászni. Madeira szigete, illetve az Azori szigetek vonatkozásában is fennáll ez a probléma. Ott is sor kerül gyakran a tonhalak véletlen kifogására más halfajok halászatánál. Nos, most egy írásbeli kérdést intéztünk a bizottsághoz, mely szerint ez a fajta halászat 0,01%-át teszi ki ezen halfaj halászatának az Európai Bizottság jelentései szerint. És tekintettel arra, hogy a tont vissza lehet dobni a tengerbe, milyen megoldást talál a bizottság arra, hogy ezt a véletlen halászatot vagy kifogást ki lehessen aknázni? Lehetne esetleg egy mentesítést kapni ezen jogszabály alul a véletlen kifogás esetén? Uh, thank you, and now Mr. Linz. Linz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr én is rá akartam kérdezni, még ahogy ezt már egyes kollégák megtettek a Natura 2000-rel, a madárvédelmi irányelvről, ön a biodiverzitásról beszélt, egy ilyen fitness check is szóba került. Talán eh, még el tudná mondani, hogy a menetrendet hogyan látja igazából, és hozzászólhatna ahhoz is, hogy adott esetben eh, európai szintű reformra lát-e igényt, vagy pedig inkább egy végrehajtási problémát lát, tehát hogy különbség van a tagállamokban. Nálunk pillanatnyilag a hazámban FF újra felmérésekre kerül sor, most nem vagyok biztos abban esetenként, hogy tényleg ezt akarta -e az Európai Bizottság. Leinen úr. Köszönöm szépen. Többször említette a hetedik környezetvédelmi cselekvési programot, az bizony ambíciózus célokat tartalmaz 2020-ig. Itt van az ökológiai termékpolitika például, mint olyan. Itt a hogyan kívánja ön ezt végrehajtani, milyen tervei vannak az ökológiai terméknél és Timmermans azt mondta, nem kell minden problémához törvényt alkotni, de azért a termékpolitikánál például az, egy, az egységes piac esetében standardékre szükség van, mert mindenhol érvényre kell ezt juttatni. Itt önkéntes intézkedésekkel nem jutunk elő, de itt törvényekre van szükség, kötelező célokkal és standardekkel. A másik pedig az access to justice. Nyilván segítene, hogyha az különböző szervezetek bíróság elé vonulhatnának és kapnának lehetőséget. Pont 60 másodperc volt a hozzászólásom. Köszönöm szépen. Demes Maker. Köszönöm. Árnyék előadó vagyok az ECR nevében, a gazdasági körforgás ügyében és itt természetesen figyelemmel kísértem a munkaprogramot. Ön szépen indokol mindent, de azért én szkeptikus maradok elnézést. Egy kérdésem van ezért. Mit, mire gondol, hogyha az országoknál a specifikus körülményekhez való alkalmazkodásról beszél? Második pont, mindenkinek ugyanolyan szabályokat akar előírni, de másrészt ambíciózus is akar lenni a végrehajtás során. Hát valahol ellentmondást látok ebben. Persze ezzel egyidejűleg konstruktívan szeretnék én is hozzászólni a vitához, hiszen van itt egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyen dolgozunk, és Flandria képviselői is fontos szerepet kell, hogy játszanak. A szemináriumot szervezünk ebben a témában, tehát a gazdasági körforgásban, remélem eljön. Ekkor. Köszönöm, elnök úr, hogy elmondta, hogy mik a tervei. A környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság ügyében szólalnék föl. Állítólag 3 millió fertőző betegség van évente multirezisztens kórokozóknak köszönhetően, nagyon sok ezek közül halálos kimenetelű. 1,7 tonna antibiotikumot írnak föl az orvosok Németországban csak, és a humán med- medicina elnyomott. A kereskedelemben kapható húsok 88%-a antibiotikum rezisztens állatokból származik. Ez a nagyon veszélyes trend hogyan lenne megállítható? Vannak-e intézkedések arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági antibiotikum felhasználás csökkentsék, és vannak-e intézkedésekre tervek, hogy azok a hústermékek, amelyek multirezisztens antibiotikumokat tartalmaznak, ne kerülhessenek a kereskedelembe. Ezek ugyanis közvetetten életveszélyesek. Vigazi asszony, két kérdésem lenne, két sapkát viselek. az egyik ugye a hajókkal kapcsolatos, egyre több elavult hajó van, amit szét kell szedni, ezeket főleg Ázsiában szörnyű körülmények között szerelik le, környezeti és emberi szempontból 2013-ban elfogadtak egy irányelvet, ennek az alkalmazását föl lehetne gyorsítani, a bizottságnak ki kéne adnia a tagállami recycling intézmények listáját, amelyek képesek környezetileg elfogadható körülmények között szétszedni a hajókat. Képes lesz-e a bizottság ezt az európai listát végre összeállítani? Másik sapkám. A Merk a higannyal kapcsolatban szeretném tudni, hogy mi a rendje, vagy időterve a higany kivezetésének a különböző ágazatokban, illetve az amalgámon belül. Konkrét válaszokat várok. Köszönöm. Köszönjük. A Frante úr kap szót. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. A védett tengeri térségekről szólnék. A bizottság a Natura 2000 keretében egy koherens hálózatát kívánta ezen területeknek kialakítani a 2020-ig terjedő időszakban. Azt is jelenti, hogy az Adriai tenger, a Jón tenger vonatkozásában 2020-ig 10%-et ezen tengereknek védelem alá kell helyezni. Jelenleg csupán 0,4% az Adria tengernek védett, és mert 5 év van csak ezen határidő lejártai. Kérdésem tehát, hogy milyen akciókat kíván foganatosítani ezen célok elérésére, és van -e egy ütemterv, amelynek keretében ezeket el akar élni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Peter képviselő asszony.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 should I start from beginning? Or? Yeah. You have to start from the beginning because we have not okay. Sustav malog ribarstva je temeljni izvor življenja. Predstavlja stoljetnu tradiciju. És igen, egy több száz éves hagyományról van szó. Mindennek előtt bizonyos adriai szigeteken a halászok speciális eszközöket is használnak. Ezek távol vannak attól, ahogyan az EU-ban ezt leírják, és ez azt jelenti, hogy a kis halászok élete, illetve egzisztenciá kerül veszélybe. Kisméretű hálókat használnak például, tehát ez olyas valami, mint a bumerang Ausztráliában, szokatlan nálunk. Itt adott esetben fel tudják vizsgálni a jogot olyan értelemben, hogy ne kelljen teljesen ugyanazokat a körülményeket, szabályokat használni mindenkire nézve. Az Adriai tengernek megvannak a saját körülményei, és a kishalászokat kulturális örökségként kell látnunk aztán az imént hallottuk az egyik kollégát, aki azt kérdezte a biztostól, hogy a Adriai tengeren esetleg eh, olajbányászatra hogy kerülne sor? Tehát én, én nem szeretném, hogy olajat eh, termeljenek ki eh, ezen a területen az Adriai tengeren. Horvátországnak 9 ilyen olajszigete van, és a jövőben 19-et szeretnénk létrehozni. A kérdésem most az, hogy Vela úr figyele majd arra, hogy ezek a platformok milyen veszélyekkel járnak. Köszönöm szépen az összes kollégának, aki kérdést tett fel. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak, hogy a hosszú listára válaszoljon. 7-8 percet tudok adni, mondjuk 10 tehát, de szállja rá az időt, amire szüksége van, ha válaszol. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm a megjegyzéseiket és a kérdéseket is egy nagyon széles körét érintették a környezeti politikának. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes eszmecsere volt, amit folytattuk, és pontosan kezdem érezni, hogy milyen politikai prioritásaik vannak. Természetesen kevés időnk van, nem tudok minden kérdésre külön kitérni, de biztosíthatom önöket arról, hogy magammal viszem a kérdéseket a kollégáim is, és figyelünk az aggájaikra most igyekszem egy néhány kérdésre válaszolni. Többen beszéltek önök közül a gazdasági körforgásról, és azt gondolom, erre már világosan utaltam, hogy milyen irányba kívánunk dolgozni a bizottságnál, és további inputra számítunk önöktől is. De azt el kell, hogy mondjam, ne spekuláljunk arról, hogy mi lesz a pontos tartalma a jövőbeli kezdeményezésnek egyenlőre. A következő hónapokban természetesen ezzel foglalkozunk, és elérhető vagyok önök számára, hogy beszéljünk az új javaslatról, hogy eleget tudjunk tenni azon ambícióknak, amelyeket önök táplálnak ezen a területen. Abban egyetértünk, hogy a hulladék megelőzésre nagyobb figyelmet kell fordítani az átdolgozott csomagban, ez az, amiről itt szó van ezért vizsgáljuk felül az első részét a meglévő csomagnak, és üdvözöljük az idevágó javaslataikat a saját kezdeményezésű jelentést, reméljük elfogadják még nyár előtt, és akkor segíteni tud, és időben ezt be tudjuk vonni a munkánkba nyár után. Egy sor kérdést vetettek fel abban az összefüggésben, hogy a az élőhelyi, a madár irányelv, az védett területek, stb. És természetesen a fitness check kapcsolatban is értem, hogy milyen aggájaik vannak. Itt a védelem megfelelő szintjét mindenképpen megőrizzük a jövőre tekintve, nem kívánjunk rontani. A fitness check mindenképpen azt a lehetőséget vizsgálja, hogy hol tudunk javítani egyes előírásokat és hogyan tudjuk csökkenteni az administratív előírásokat. És mint már mondtam, a bevezetemben az Európai Bizottság értékelést végez majd méghozzá át látható módon bevonva a legfontosabb érintetteket. Fontos, hogy széles körű részvételre kerüljön sor, az Európai Parlament is vegyen részt ebben, és így egy sikeres eredményt sikerre jussunk az eredményeinkben. A fitness check eh, eredményei alapján egy eh, megfelelő nyilvános konzultációra kerül sor, és ami a madár irányelvet illeti, már, mint már korábban elmondtam, igenis biztosítani fogom, hogy az EU jogot tényleg alkalmazzák, és az összes rendelkezésre álló eszközt igénybe veszük majd annak érdekében, hogy a végrehajtást biztosítsuk a megfelelő előjárásokat alkalmazok ezen a területen. az madár, madarak élőhelyére vonatkozó irányelvre vonatkozik a fenntartható fejlődési célok esetében, abban teljesen egyetértünk. Fontos, hogy itt jó eredményre jussunk, ez egy rendkívül fontos dolog, és egy megfelelő közlemény sok mindent tartalmaz. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program egy alapvetés számunkra, ami pedig a a bánya ügyeket illeti, hát valóban e, itt e, találkozunk, beszéljük meg ezt, Hölvényi úr, hogy mondta, igen, hogy már ezt korábban megvitattuk, egy sor más érintettel, önnel is szívesen megteszem ezt. Ami pedig, ami a tisztázandó kérdéseket illeti országspecifikus esetekben, mint már elmondtam, ambiciózusabbnak kell lennünk a végrehajtási oldalon, és az tény, hogy a különböző országok különböző eredményre jutottak egyes területeken, az vezethet előre bennünket, hogy megállapítsuk, melyek a leggyengébb tagok, hol vannak a leggyengébb láncszemek, és közösen próbáljuk megoldást találni arra, és segítsük nekik, hogy elérjék a célokat. Ne a célokat vigyük lejjebb, hanem segítsünk azoknak, akik még nem érik el a célokat. Azt gondolom, ilyen módon az Európai Bizottság proaktívabb lehet, nem csak reagálni fogunk, nem csak szabályozóként kívánunk fellépni, hanem könnyíteni akarjuk a munkájukat ami pedig az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést illeti, ez a kezdeményezés már folyamatban van, és mindenképpen a, politikai, a bizottság politikai prioritásával összhangban kívánunk lépni, a, ezen a területen. A, egy sor eszmecserére került sor az érintettekkel, és ami a vitákat illeti, az eszmecseréket illeti, ezek még folynak. Még nem tudok többet mondani erről, de egy későbbi fázisban szívesen visszatérek el a hajó recycling természetesen itt kötelező, hogy a megfelelő újrahasznosítási lépéseket megtegyük ezen a területen. Erre európai jog kötelez bennünket. Itt a környezetvédelemről van szó, de másról is, és megfelelő védelmi szabványokat kell alkalmaznunk. Az európai hajók szétszerelése esetében erre ügyelnünk kell, hogy ne csak egyszerűen a partokon történjen ez és remélem, hogy itt ami a meg nem válaszolt kérdéseket illeti, írásban is válaszolok majd. Most a részletekben nem tudok belemenni, de megfelelő időben reagálok az összes kérdésükre. És remélem, hogy itt befejezhetjük egyelőre. Köszönöm szépen a kérdéseket, amit sok, sok mindenről beszéltünk, de még több dologról nem beszéltünk azt gondolom, hogy itt az az óceánokkal kapcsolatos, kapcsolatos szabályozás is egy fontos dolog, ez egy hatalmas prioritás számunkra, ezt már említettem az anyagomban is, de majd későbbiekben vissza talán térni erre. A későbbiekben köszönöm szépen, és remélem folytatódik a párbeszéd a következő hónapokban. Várom a következő lehetőséget arra, hogy beszéljek a szakbizottságokkal. Köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek. Falja úr, köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Második alkalommal kérdést tettem fel már a halászatról. Az írásban tette fel a kérdést, nem kaptam választ, most itt szóban tette fel a kérdést, nem válaszoltak, a második alkalommal nem foglalkozik ezzel. Itt most nem tudok, nem tudom, hogy hogyan járjak el a tövőben. Tudna valamilyen választ adni, ha, hát, akármilyen rövidet is adhat. A második legmagasabb számú kérdést kapom Margarini után. Válaszoltunk, ha jól tudom, de meg fogom nézni az írásos kérdését, és amint lehet, megadom a választ. Januárban volt az, igen. Köszönöm szépen, biztos úr. Én is egy írásos választ kérek majd a kérdésemre. Hangzott el a képviselők soraiból. Igyekezni fogunk, és írásban válaszolunk teljesen magától értetődő, hogy nagyon sok kérdést kap biztos úr, nincs lehetőség arra, hogy ilyen rövid idő alatt eh, válaszoljon. De írásos válaszra számítunk a biztos úrtól. Most eh, berekeztem az ülést egyelőre, és háromkor folytatjuk a szavazását.